So, an alle Kolleginnen und Kollegen einen guten Morgen. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Legelőször is a biztos urat, Hán biztos urat szeretném üdvözölni, és akivel még nem találkoztam, vagy akár ha találkoztam is vele, szeretnék boldog új évet kívánni. Még januárban ez azt hiszem elfogadható. És a KON titkárság két új tagját szeretném üdvözölni, akik nyolc hete van nálunk, Veronika Párti Horvát, Horvát Veronika, aki visszatért, és Camilla Csevadin, aki új tag. Kérem, hogy álljanak fel, hogy röviden láthassák önöket. És Krisztina de Geldere, tehát a csapatunk ismét teljes körű, és még két további tag csatlakozik majd hozzánk, és ezzel tehermentesülhetünk, független attól, hogy a képviselők mennyire veszik őket igénybe. Ezen kívül rengeteg munkánk van, és éppen ezért egy megerősített titkárság mindenféleképpen megkönnyíti az életünket. A napi rendünk kapcsolatosan vannak kérdések, vagy megjegyzések, kifogások, amennyiben nincs, akkor elfogadtuk, és most szeretném bejelenteni, hogy az ülésünket az interneten ma is követni lehet, és itt látható, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás, a koordinátorok ajánlásait december 4-i és december 10-én beérkezett ajánlásokkal kapcsolatosan vannak-e felvetések? Nem. Akkor ennek megfelelően elfogadtuk. Az első napi rendi pontunk, ami hozzám tartozik, nevezetesen a bizottság mentesítése. A jelentést mindenki megkapta. Én egy alapot kívántam itt kidolgozni a különböző események, fejlemények alapján, amit aztán a módosítók majd kiegészítenek. Itt a jelentés a számvevőszéki jelentésre épül, és ez segíti az átláthatóságot, itt ugyanis több kritika érkezett minket, ért minket, hogy saját struktúrát dolgozunk ki, tehát még egyszer a számvevőszéki jelentés struktúráját vettük át, és a politikai prioritásokkal kapcsolatosan itt még szerepel egy plusz fejezet, valamint az aktuális helyzethez is ezt hozzáigazítottam. Itt a jelentés döntő része a jogállamisággal foglalkozik, a gazdaságosság, a költségvetési gazdálkodás során, illetve az összeférhetetlenséggel kapcsolatos fellépés is szerepel a jelentésben. Néhány módosítót nyújtottam be azzal a témával kapcsolatosan, amit decemberben, illetve januárban a plenárison megvitattuk, nem csak Csehországgal kapcsolatosan, hanem azzal kapcsolatosan, hogy az alapokkal hogyan élnek vissza oligarchák, tehát elképzelhető, hogy az alapokból történő kifizetéseket felfüggesztjük. Ez nem egy egy szabályozás, hanem több területen szükség lesz jogszabályra e tekintetben, így például és ez a kutatásaim során feltűnt, nyilvánvalóan nem könnyű a bizottságnak az összes adatot begyűjteni, és a tagállamok meglehetősen tarka formában nyújtják be ezeket az adatokat. Nincs egy egységes digitális rendszer, és ez kicsit megkökentő, hiszen a tagállamoknak egy egységes, koordinált, standardizált rendszer keretében kellene adatokat szolgáltatniuk, és ezáltal a fölösleges bürokráciát is el lehetne kerülni, és az átláthatóság is javulna. Ez egyébként a közös menedzsmenttel is összefügg, hogyha észszerű módon, időben tudjuk a problémákat kezelni. Tehát egy ilyen rendszer teszek majd módosító indítványt, és ezzel szeretném jelezni, hogy erre mindannyiunknak szükségünk van, mindannyian ezt szeretnénk. A felülvizsgálattal kapcsolatos kérdéseket is meg kell vizsgálni, és e tekintetben a bizottságot szeretnénk támogatni. És ezzel összefüggésben természetes személyek hogyan juthatnak forrásokhoz. Ez is összefügg az átláthatóság kérdésével. Erről már döntöttünk az új MFF kapcsán. Kíván, meg kell majd nézni, hogy ezt hogyan hajtjuk végre. Tehát erről döntöttünk, és az agri kollégákkal is már tárgyaltam hogy hogyan tudunk majd együttműködni a régióval, az Ekonnal is majd egyeztetek, a pénzmosás elleni irányelv kapcsán, illetve azon esetek kapcsán, amelyek például nemrégiben Olaszországban felmerültek a szervezetbűnözés bűnözés területén, a mezőgazdaságban. Ezeket az eseteket is meg fogjuk vitatni és az átláthatóság is néhány tekintetben tovább fejlesztendő, javítandó. És egy egyszerűsített felvizsgálatot is lehetővé kell tenni. És üdvözöljük a számvevőszék azon szándékát, hogy a nemzeti felvizsgálati hatóságok is erőteljesebb szerepet kapjanak, és hogy ők is megfelelően végezzék munkájukat. A teljesítmény auditok kapcsán meg kell vizsgálni, hogy a teljesítményt hogyan definiáljuk. Itt van néhány probléma, hogy mit értünk ez alatt, úgyhogy itt tapasztalatokat kell még gyűjtenünk, fel kell tárnunk a az áfa csalások, a vámcsalásokkal kapcsolatos problémákat, itt együtt kell működnünk a vámhatóságokkal, és nemrég jutott tudomásomra, hogy az EPO esetében is felmerülnek visszaélések, csalások az európai pénzeszközökkel, tehát ennek megfelelően fogok majd javaslatot letenni az asztalra. Ezen kívül a kutatás és a kiválósági egyetemek kapcsán is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a kiválóságot kibővíteni, kiterjeszteni. És ez vonatkozik minden egyetemre a tagállamokban a kohéziós eszközöket nem csak az infrastruktúrára kell koncentrálni, hanem a kutatás fejlesztésre is. Annak érdekében, hogy a tagállamok, illetve az Európai Unió összességében ismét előkelőbb helyet töltsön be számos program megvalósításával kapcsolatosan is folynak vizsgálatok, és csak megemlíteném, hogy most ugyanott vagyunk, ahol múltkor voltunk, tehát nem tudom, hogy a valóságban hogyan valósulnak meg ezek a programok. Az N plusz három értelmében 2023-ra kell lezárni ezeket a programokat, Úgyhogy nekünk, szakbizottságnak a megvalósítással erőteljesebben kell majd a megvalósítással foglalkoznunk, és a tagállamnak is nagyobb ambíciót kellene mutatniuk. A pénzek méltányosabb elosztását is előtérbe állítjuk, és egy panasz mechanizmust is képítünk a mezgazdászok számára a bizottságnál, illetve az egyes tagállami hatóságoknál. Ezek a mechanizmusok nem minden tagállamban léteznek, és ha léteznek is, akkor a panasztételi jog nem minden esetben érvényesül. Tehát ezt a lehetőséget meg kellene erősíteni, sőt EU-s szinten is biztosítani. Ami a hatékonyság és a zöldítési előírásokkal kapcsolatos hiányosságok területén, itt a Green Deal, tehát a zöld megállapodást megfelelő módszerekkel kell megközelítenünk. Ugyanis tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a gazdálkodókat esetenként kellemetlen helyzetbe hozza, különösen a kis gazdálkodókat. Ami pedig a hatspatok esetében kialakult drámai helyzetet illeti, különösen a kiskorúak esetében, Görögországban és Olaszországban, Horvátországban, ezen kívül az EU pénzekkel való visszaélések, az embercsempészet is szerepel a jelentés, és az utolsó problématerület is az átláthatósággal, a jogállamisággal függ össze, illetve harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat. Az EDFS kollégákkal is már felvetettem ezt a kérdést, a bizottsággal is. Itt arról értesültünk, hogy Eritreában munkára és munkára is felhasználtak forrásokat, és az ENSZ-ben is már ez felmerült, a New York Times is tudósított erről. Nagyon érdekes, hogy a New York Times ilyen kimerítően foglalkozik a mi problémáinkkal. Mimika biztos is ellátogatott oda, de nem kapott megfelelő választ. Tehát ezeket a problémákat problémákban az ENSZ-nek is közre kell működnie. Itt az eritreai kormányjal kell felvenni a kapcsolatot, és tőlük kell információt kapnunk, mégpedig megbízható alapon, és ezeket a pénzeket valahogy vissza kell tudnunk szerezni, amennyiben ezeket rabszolgamunka támogatására használták fel. A harmadik országokkal való együttműködés, ami a mi felelősségünket illeti, azt hiszem, hogy az EU erőteljesebb helyzetben van az ENSZ-hez képest. Ezen kívül egy áttekintést is próbáltam összeállítani, hogy hol állunk. A módosítókkal még dolgoznunk kell, a civil szervezetek kapcsán is, ez egyelőre még nem szerepel napirenden. A zöldek számára ez egy kényes kérdés. Itt az átláthatóságot kell tovább erősíteni a bizottság felé, például egy török szervezet kapcsán A bizottság felé kell az átláthatóságot javítanunk. A tagállamok esetében elvárjuk az átláthatóságot, de a civil szervezetek esetében nem, ez nem tartható. Tehát az egyiknél jó, a másiknál nem jó, ez így nem mehet tovább. Tehát egy megfelelő részben, bekezdésben én felszólítok arra is, hogy az átláthatóságot az ő esetükben is javítani kell a bizottság felé. Tehát a bizottságnak is tisztában kell lennie azzal, hogy hol, mire fordították a forrásokat, és ez kell a rendszer legyen. Nem csak atom jelleggel kell, hogy működjön. tehát ennek megfelelően fogok majd kidolgozni egy javaslatot. Remélem, hogy ebben meg tudunk állapodni, és ezzel a bizottság munkáját is megkönnyítjük, illetve javítjuk. Most pedig Penkova kollégának adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Happy New Year. Köszönöm szépen, elnök asszony. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Nem találkoztam mindenkivel még személyesen, ezért mondom. Köszönöm az ismertetőt, a beszámolót. Úgy érezzük, hogy a jelentés legtöbb kérdés problémát lefedi, azokat, amelyeket megbeszéltünk az elmúlt hónapokban a számvevőszékkel, illetve a biztosi meghallgatásokon, szakbizottságokban itt. Van néhány nagyon fontos kérdés még, amelyeket nem említettek meg. A számvevőszéket segítenünk kell abban, hogy a teljesítményre összpontosítson inkább, és ne a programok eredményére. Örülünk annak, hogy a bizottságot felkéri arra, hogy ügyeljen jobban a kutatási alapok föl, jobb földrajzi elosztására. Persze emellett még nagyon fontos az, hogy a számvevőszék és a bizottság is külön-külön milyen eredményekre jut, a mozertanjaikat kell összehangolni. Erről már beszéltünk a kontüléseinken. Jelenleg a módosításokon dolgozzunk. És szeretnék még néhány dologról beszélni, bár azért a legfontosabb kérdések szerintünk már szerepelnek a jelentésben. A három költségvetési végrehajtás, a a közvetlen közvetett és a közös irányítás kérdéseit szeretnénk megbeszélni, emellett a teljesítményen belül a fenntarthatóság, végrehajtás, valamint a fenntartható fejlesztési célok. Szeretnénk jobban odafigyelni a tagállamok administratív kapacitásainak a teljesítményére olyan országokban, ahol a támogatások felhasználása, abszorpciója problémás. Úgy érezzük, hogy a bizottságnak a tagállamokat a végrehajtásban is segítenie kell, főleg a csalás ellenes intézkedéseknél és a jobb teljesítésnél, például a vidékfejlesztési alapintézkedéseinél is fontos ez. Emellett a korrupció, csalás, valamint az összeférhetetlenség témáiban a küzdelmet nagyon fontosnak tartjuk, erről ön is beszélt. A legfontosabb kérdések azonban szerepelnek a jelentésben, köszönjük az együttműködést, és mondottam már, hogy igen részletes a jelentés, úgyhogy más gondolatok részünkről ezzel kapcsolatban nem lesznek. Köszönöm. Olivier Sastel, tessék. Merci, Madame la Présidente. Je vais donc m'exprimer, vous l'aurez compris, en Köszönöm szépen. Ha gondolják, akkor ha megengedik, akkor franciául szeretnék hozzászólni. Én is először is mindenkinek kellemes boldog új évet szeretnék kívánni, és remélem, hogy jól telik majd a munka az egész év során. Jelentéstevő asszony, szeretném megköszönni a munkáját. Én úgy vélem, hogy ebben a jelentésben figyelembe vette mindazt, amiről beszéltünk, mindazt, amit megvitattunk az e- a különböző üléseken, ahol részt vett a számvevőszék, részt vett a bizottság is, vagy ahol magunk között voltunk. Nagyon sok észrevételt és prioritást eh, vele szőtt ebbe a jelentésbe, például azt is, amiről eh, az imént beszélt a frakciónk részéről. Nos, megköszönöm azt is, amit eh, a mai napon elmondott, és ami, az, ami a módosítókat illeti, egész biztos vagyok benne, hogy meg tudunk egyezni majd abban, hogy hogyan lehet a legjobban kiegészíteni ezt a jelentést. Néhány dolgot hadd mondjak mégis. Egyrészt fontosnak tartom a teljesítmény jelző számok figyelembevételét. Én úgy vélem, hogy azon az úton kell elindulnunk, azon az úton kell tovább haladnunk, amit, amin elindultunk, nem szabad, hogy nem szabad, hogy előforduljon, hogy a józan észnek szembe menjünk, és nagyon örülök annak, hogy csökkenőben van a hiba arány. Aztán módszertanról is volt szó. A a jelentés alapján um, egységesíteni kell azt a módszertant, amivel a arányt vizsgálják. Örülök annak, hogy ez bekerült ide. Én úgy vélem, hogy egy olyan bekezdésre is szükség lenne, ami a számvevőszék munkájáról szól, hiszen számunkra ez elengedhetetlen. Aztán van még egy dolog, ami elgondolkoztat. Vajon globálisabb megközelítése van-e szükség egyes országok esetében, vagyis nevén nevezzünk-e bizonyos országokat, ahol problémák vannak, egyesek ezt a módszert használják, aztán módosítók, itt is vannak különböző javaslataink, néhányat konkrétan ki is emelnék, például az a hiba a hiba arányok tipológiája. Én azt gondolom, hogy itt is harmonizálni kéne a dolgokat, tehát kicsit konzekvensebben, koherensebben kéne ezt is használni egy módszertannal. Aztán úgy vélem, hogy a bizottság az is feladata lenne, hogy a szabályokat egyszerűsítse. Minél bonyolultabbak a szabályok, annál több a hiba és ne feledjük, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb segítséget kell nyújtani a különböző módszerek végrehajtásában. És ezt, hogyha ezt végrehajtjuk, akkor láthatjuk a ö, tapasztalat alapján, hogy az abszorciós kapacitás is növekszik, ne feledjük, hogy azok az önkormányzatok, ahol segíteni tudunk, ők általában nagyobb hatékonysággal tudják ezt meg, megoldani, és ezáltal az Európai Unió hatékonysága is növekszik. Aztán az egyszerűsítés, én úgy vélem, hogy annyira fontos, hogy ez kell, hogy legyen a prioritás az egész bizottsági fellépésben, erről ön is. Ez segít abban, hogy csökkenjen a hibaarány, ezzel egyértelművé válik, hogy mely költségekre nem vonatkozhat egy-egy szabály, és ez segíthet, úgy vélem, a KKV-knek is. Véleményem szerint az is megemlítendő, hogy, az, hogy a mi feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelően hajtották-e végre az elszámolást. Tehát nem szabad a többi szakbizottság munkájába belefolynunk, átfedéseket létrehozni, a régire és az agrira gondolok. A számvevőszék kiváló munkát végez, folytonosan szállítja számunkra az anyagot, nagyon sok elgondolkodtató dokumentumot küld nekünk, de szerintem még, még jobban oda kéne figyelni a számbevőszék ajánlásaira, a mentesítés ezen változata megnevez bizonyos számbevőszéki ajánlásokat, például a áfára vonatkozóan. Elnök asszony, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet milliókat megspórolni az Európai Uniónak, az viszont nagy kár, hogy milliárdokat veszthet az Európai Unió vámmal kapcsolatos problémák miatt. Jó lenne, hogyha itt is pontosabb munkát végeznénk. Van még egy dolog, ami szerintem nincs eléggé jelen ebben az anyagban, ez pedig nem más, mint a digitalizáció. A digitalizációtól sokat várhatunk a különböző programok esetében, tehát erre nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Például a közös mezőgazdasági politikában segíthetne ez nagyon sokat. Aztán még egy dolog, a gender kérdésekben azt vélem, úgy vélem, hogy arra kell törekednünk, hogy a különböző, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző kutatási és egyéb támogatási programokat egyenlően osszuk el férfiak és nők között. Köszönöm. Viola von Kramon. Köszönöm szépen, most pedig Viola von Kramon kap szót. Igen, köszönöm szépen. Fön Holmeier asszonynak köszönöm az első tervezetet. Nagyon sok mindent el kellett végezni, még nagyon sok azonban a módosító javaslat is. Viszont jó emlékeztetni arra, hogy mit is mond a számvevőszék. Néhány tagállamban Nyilvánvalóan vannak gyenge pontok, különös tekintettel azon a területen, hogy a mintavétel hogyan végzik el, és hogy a különböző problémákat hogyan tárják fel. Politikai szempontból, politikailag is így akarják ezt. A kérdés csak az, hogy a jövőben ezt hogyan lehetne meggátolni a, hogyan lehet ezt meggátolni, ha azokban az országokban különböző korrupciós rendszerek léteznek, amelyek hasznot húznak a pénzből. Már jó ideje létezik ez, itt rá is térnek a mezőgazdaságra. A mezőgazdaságban az európai politika néhány szereplőjével beszéltünk, de szeretném itt megemlíteni azt, hogy természetesen egy sor olyan jelentésünk volt, amelyet a bizottság átadott az Olafnak, az Olaf kivizsgálta a helyzetet. Itt ezekben az esetekben uniós pénzekkel való visszaélésről van szó, 208 eset 2012 és 18 között. Az Olaf átadta az ügyeket a tagámi hatóságoknak, viszont azt követően nem történt semmi. Tehát bizonyos esetekben, bizonyos országokban nem fűződik érdek ahhoz, hogy ezeket a rendszeres csalásokat felderítsék. Az, ezekben az esetekben, ahol ennyire nyilvánvaló az, hogy a bizottság és az OLAF már nem tud semmit sem tenni a továbbiakban, akkor az a hatóság, amely számunkra nagyon fontos, és melyet ma többször megemlítettünk, olyan esetekben, amikor ö, rendszer szintű korrupció van, olyan esetekben szükség van az európai ügyességre. De itt ö, van egy másik nagy problémánk, ezt ki is tudom itt mondani, ez az európai ügyesség nagyon kevés pénzt kapott, alulfinanszírozott. És az államügyész is elmondta nekünk, hogy három-négyszer több pénzre lenne szükség, mint amennyiük van. Nézzük, az Olaf után nem járnak el bizonyos ügyekkel, nem kezelik, nem nézik meg ezeket, átkerül az ügy az ügyészséghez, de az ügyészségnek nincs pénze. És akkor a 2020-ban rendelkezésre álló pénzek és a jövő pénze is sem segítenek bennünket abban, hogy munkaképesek legyünk. Így felmerül az EU esetében az, hogy mennyire hihető szervezetről van szó az Európai Ügyesség volt az utolsó reménységünk. A, ők kell, hogy felkarolja az ügyeket, amelyekkel korábban a bizottság és az a számvevőszék nem tudott megküzdeni, és ott egy megfelelő jogi eljárást lebonyolítani. De nem biztosítjuk a megfelelő finanszírozást az ügyészség esetében. Ezzel gondoskodunk arról, hogy ne legyünk sikeresek, és akkor a sikertelenség iráta igen magas lesz. Tehát ilyen értelemben még van pótolni valónk. Monika Holmeyer beszélt még más dolgokról is. Említettük a mezőgazdaságban a landgrabbinget, a földek kisajátítását. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. A költségvetésen belül több mint 7% megy agrártámogatásokra. Meg kell néznünk, hogy melyek azok az ösztönzők, amelyek hasznosak lehetnek. Attól eltérő eszközöket kell megnéznünk, mint, amelyekkel most mint amelyeket most használunk. Vannak szerződések, amelyek köteleznek bennünket arra, hogy az agrárpolitika céljaira pénzt szánjunk. És azok a szerződések nem jövedelembiztosításról beszélnek, hanem a termelékenység növekedéséről, a piac stabilizációról. Ez kerül előtérbe. A termelékenység növekedésére kell a pénzt szánni a többi a szociálpolitika hatáskörébe tartozik. Tudom, hogy a bizottság ezt nem akarja hallani, de szerettem volna emlékeztetni arra, hogy ha tényleg elérkezünk egy olyan agrárreformhoz, amely érdemes is a nevére, akkor ezekre a dolgokra oda kell figyelni, fel kell ezeket is göngyölíteni, és akkor sikerülhet komolyan felvenni a harcot az korrupcióval az agrárterületen. Említetted emellett azt a kérdést is, hogy végül ki az, aki hasznot húz az agrártámogatásokból, és arról, hogy nagyon keveset tudunk az agrárpénzek felhalmozódásáról. A föld tulajdon Na, kapcsolatos információk nem eléggé átláthatóak. Egyébként nagy a hajlandóság arra, hogy mélyebbre hatunk ebben a kérdésben. Jó az, hogy célzottabban foglalkozzunk ezzel, néhány tagállam segítségével. Ez is fontos lenne az uniós intézmények hitelessége szempontjából. A Rinyó részéről a kolléga már elmondta, hogy itt tudományos kérdésekről is szó van. Lényeges, hogy a tudománynál ne csak a sikerességet nézzük, hiszen vannak itt olyan beruházások, amelyek csak 5-10-15 év múlva értéktelenednek el, most még nem, tehát nagyon gondosan kell odafigyelnünk arra, hogy ilyen rövid időn belül ténylegesen le tudjuk-e mérni az elért eredményeket és outputot. Így én más megközelítést alkalmaznék. tudománynak több időt kellene biztosítani, mert lehet, hogy nem lesz annyira sikerorientált. A tudományon belül a tudományos munkáknál több időre van szükség. Viszont nagyon bírálom néhány harmadik országa való együttműködést, huawei és Kínát emelném ki nevek szempontjából. A biztos itt elmondta azt, hogy nem csak a tudományos világ megnyitására van szükség és a térségre, hanem a tudományos információk egymással való megosztására is, de hát ez elég naív így. Te is említetted a Huawei-t a jelentésedben, szerintem azonban még részletesebben ki kellene mondanunk azt, hogy ezzel a globális partnerrel hogyan képzeljük el az együttműködést, hiszen a geostratégiai vonzatokat nem szabad lebecsülnünk ebben az esetben. Az eredményorientáltság konkrétabb formát kell, hogy kapjon, a bizottság fogalmazza meg világosan azt, hogy hogyan néz ki a nettó nyeresége mindennek az állampolgárokra nézve, ezeknek a kiadásoknak a nettó nyeresége. Az agrárterületen nagyon sok helyen mutatkozik deficit, környezetvédelem, állattartás, biodiverzitás, zöldítés esetében a pénzek 90%-át elpazarolták, ez pazarlás, az összes tudományos intézet ezt mondta ki, és a számvevőszék jelentése is nagyon világosan fogalmaz ilyen tekintetben. A bizottság új reform javaslata ezt nem is igazán veszi figyelembe. Helyén való az, amit elmondtál, hogy egyfajta jelentési rendszerre lenne szükség, bizonyos országokban tanúvédelmi programra is szükség lenne, Azért, mert az agrárpénzek és alapok esetében igen nehéz az embereknek ott e helyben tanúként vallani, szükség lenne némi fokú anonimitásra, több nyelven, valamilyen formában kellene ezt megszervezni, nagyon fontosnak tartom, és szükség lenne erre, hogyha az információkhoz szeretnénk hozzájutni. Végezetül említetted a civil szervezeteket is, vannak olyan esetek, amikor csak egy civil szervezet kapta meg a pénzeket, beszéljünk erről, mert én az átláthatóságot támogatom, nálunk senki sem vonja kétségben azt, hogy a civil szervezeteknek is alá kell vonniuk magukat, a, alá kell vetniük magukat ezeknek az átláthatósági szabályoknak, de abban az esetben más célokról és motivumokról volt szó. De ha kis szervezeteket terhelünk túl követelményekkel, jelentéstételi szabályokkal, stb., az problémás lehet. Korábban a korábbi tevékenységemből adódóan mondom, hogy például Ukrajna kapcsán stb. kis szervezetek nem is jelentkeztek uniós pénzre, mert tudták, hogy képtelenek a kritériumoknak eleget tenni. Továbbá az általános megközelítés a civil szervezetekre véleményünk szerint ez, ahogy itt meg van fogalmazva, az azért kétséges. Köszönöm szépen. Csernecki, is... Csernecki kollega nincs itt. Kíván-e valaki az ő nevében szólni? Úgy tűnik, nem? Flanagan kollega, Gue, szintén nem kíván senki szólni, úgyhogy akkor Hán biztos úrnak megadom a lehetőséget, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm köszönet a jelentéstevőnek a tervezetet. Itt nem kívánok minden részletbe belemenni, amiről itt a kollégák szóltak. Mint korábbi gazdasági miniszter, a gazdasági minőség, a gazdasági tevékenységek minősége különösen fontos számomra. Nagyon sok energiát és időt finanszírozási lehetőséget fordítottam erre, és biztosként is az új tagállamok esetében a csúcskutatást is előtérbe kell állítani. Megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, a korábbi kommunista államokban az a hagyomány érvényesült, hogy a kutatók és a kutatás elkülönült az egyetemektől, az egyetemek pusztán tanul, tanítási fórumként szolgáltak, tehát nem a Humboldti rendszerben működtek. Az egyetemek tehát nem rendelkeztek kutatói kapacitásokkal, úgyhogy a vizsgálati módszerekkel elő kell segíteni az ilyen infrastruktúrák kialakítását, Például a Prágai Egyetemen nincs megfelelő lehetőség az épületekben megfelelő laboratóriumok kiépítésére. És ezzel összefüggésben, illetve a Brexit-tel összefüggésben azt is érdemes megvizsgálni, hogy a legmagasabb színvonalú kutatás hogyan oszlik meg Európában. Inkább Észak-Európában koncentrálódik, és a kedvezményezetteket, ha megnézzük, akkor azok elsősorban a kelet-európai régiókban találhatók. Úgyhogy a jobb kutatási lehetőségeket kell támogatni. És fontos az is, hogy a kutatók számára lehetővé tegyük, hogy visszatérhessenek a saját országukba, amennyiben ott kiépülnek a megfelelő kutatási feltételek, infrastruktúrák. Tehát itt egy olyan csomagot kell letenni, ami ezt lehetővé teszi. Ami a finanszírozást illeti személyes beszélgetések során én azt tapasztaltam, hogy azok a kutatók, akik külföldre távoztak, meglehetősen irigység tárgyai voltak az ottomaradt kollégák szemében, és nem feltétlenül fogadják őket szívesen. Úgyhogy itt a pénzügyi eszközökkel is megfelelő feltételeket kell teremtenünk. Itt a legkülönbözőbb lehetőségekkel biztosítani kell az infrastruktúrákat, szoftver és hardware tekintetében egyaránt. És végül is a döntés alapját a kiválóság kell, hogy képezze. És el kell kerülni, hogy a kiválóságot, mint ahogy ezt tettük a múltban, földrajzilag be határoljuk, bekorlátozzuk. Itt különböző szempontok és modellek léteznek. Ami az információ gyűjtést illeti, mindannyiunk számára hasznos lenne, hogyha az ajánlások kapcsán egyértelműen megfogalmaznánk, a tagállamok felé a közös információhoz való hozzáférés lehetőségét, és így teremthetnénk meg az interoperabilitást, illetve a reális időben történő hozzáférést az információkhoz. Egyes tagállamokban léteznek elektronikus cég nyilvántartások, ez nem egy boszorkányság. Ebből meg lehet állapítani, hogy egy potenciális kedvezményezett szerepele a cég nyilvántartásban, hogy egyáltalán jogosult lehet-e. És ha ez így megteremtődne, akkor már eleve el lehetne kerülni egy sor gondot, problémát. És az egyszerűsítés témája ismét felmerült. Én azt kérném, hogy ami az ágazati szabályozásokat illeti, mindannyian emlékszünk, hogy mindig is törekedtünk az egyszerűsítésre, az általam legjobban ismert országban létezik, itt most Ausztriáról beszélek, egy olyan rendszer létezik, amivel el lehet, vagy el kell kerülni, hogy az európai pénzeket külön azonosítóval lássuk el. Itt vannak olyan feltételek, szabályozások, ami a tagállamok számára plusz teret jelent. Tehát a bürokráciát egyszerűsíteni vagy, vagy könnyíteni kell. A teljesítményt hogyan definiáljuk? Itt vannak viták, például a számvevőszékkel is voltak viták, miszerint az auditoroknak egyfajta politikai értékelést kellene elvégezniük az intézkedések kapcsán. A parlament úgy döntött, amit azonban nem nagyon könnyű végrehajtani. Meg kellene vitatni, hogy Mindezt eh, hogyan eh, tudjuk eh, teljesíteni? Van egy tendencia a számvevőszék részéről, hogy megerősítsük a teljesítmény auditokat, de itt a korlátokat, illetve a lehetőségekkel is tisztában kell lennünk. És a hagyományos saját források esetében a visszaélésekre is külön hangsúlyt kell helyeznünk, illetve a vám bevételekre is vonatkozik ez. És azt kell megvizsgálnunk a bizottság részéről, hogy az egyes tagállamok hogyan tudnák ezt a rendszert, ezen a rendszeren javítani. Úgyhogy a digitális adatösszekapcsolás révén azt hiszem, hogy lényegesen javulhatna a helyzet, és ebben megrelik az a lehetőség is, hogy meg tudjuk kölcsönösen vitatni, hogy a közös pénzügyi keretekkel hogyan élünk. Ami pedig a források felhasználását illeti, ha az N plusz 3-at N plusz 2-re váltanánk ismét fel, akkor ez nem biztos, hogy a felhasználás mértékén javítana. Minden esetre ez lehetővé tenni, hogy az új MFF gyorsabban elindulhasson de végül is itt a végrehajtáson, a megvalósításon nagyon sok múlik. Az átláthatóság témájával kapcsolatosan azt hiszem, hogy mindent elmondtak. Ez számomra egy vitathatatlan követelmény. Tehát fontos, hogy azonban, hogy a fától lássuk az erdőt is, tehát itt megfelelő szabályozásra van szükség. Végül is szerintem észszer, nem nehézszerű, hogyha itt egyeseket bűnbaként állítanánk be. Azt kell mondanom, hogy én ezt szeretném elkerülni, de hogy ezt végül is hogyan fogjuk a gyakorlatba átültetni, ezt majd meglátjuk. Ugyanis nem állíthatunk mindenkit pelengére, ennek meg lennének a következményei. Az egységes audit kérdése, erre mindig is törekednünk kell. A digitális eljárások nagyon fontos előrelépést jelentenének. A mentesítési folyamat felgyorsítása érdekében. És ami az ajánlásokat illeti, meg kell vizsgálni az egyes eredményeket. Köszönöm szépen. Ami pedig az összeférhetetlenséget illeti, ezzel kapcsolatosan már folytattunk megbeszéléseket decemberben is, Ami a szűken értelmezett összeférhetetlenséget illeti, én biztos vagyok benne, hogy erre tudunk megoldást találni. Sokkal nehezebb a helyzet, ami mindannyiunkat foglalkoztat, nevezetesen az oligarchákkal mit kezdjünk. Vannak olyan oligarchák, amelyek teljes tudatossággal nyilvános állami funkciókat töltenek be, és ennek nyilván az adott ország gazdaságára komoly kihatásai vannak. Úgyhogy itt várhatóan nagyon érdekes viták alakulnak majd ki. Richt erstens. Nagyon röviden részemről is mindenképpen beszélnünk kell a, ról is, hogy természetszemélyek versus jogi személyek, és ezzel mindenképpen nagyon sokat fogunk foglalkozni, mert érdekelni fog. Viszont amiről már korábban is beszéltünk, szerettem volna a biztostól hallani, hogy mit gondol az Európai Ügyészségről is, én a jelentésemben szeretnék emlékeztetni arra, hogy ilyen értelemben az ügy, európai ügyességre külön még pénzekre lenne szükség, hiszen a, az ügyésznő elmondta, hogy több pénzre lenne szükség, és nem tudják egyébként pénzek hiányában úgy kiépíteni a rendszerüket, mint ahogy azt mi építettük mint ahogy azt mi képzeltük el, ilyen értemben Fonkrámon asszonynak igazat adok. Ami az NGO-kat illeti, hát az a helyzet, hogy újra és újra előfordul, hogy hallunk ilyen esetekről. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nagy nyilvánosságnak elmondjuk, hogy mit teszünk ilyen tekintetben ha több mint 5 milliárdot adunk az NGO-knak, akkor azért nemi fokú átláthatóságra van szükség. Áthat, átláthatóságra mondjuk a bizottság könnyen le tudná hívni egy rendszerből azt, hogy valaki mit tesz uniós pénzekkel. Itt vannak a harmadik országok, harmadik országba is mennek pénzek. Különböző területekre szánunk pénzeket az NGO-k révén. És a bizottságnak erről tudnia kell, hiszen ezt követeljük mindenkitől, aki uniós pénzt kap, úgyhogy ebben az esetben is észszerű lenne, és működnie kellene. És akkor Szidovszki volt ez, és Krapini kollégák következnek zárásképpen. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení stínoví reporter. Biztos úr, Figyelmesen meghallgattam azt, hogy mit mondtak a jelentésről. Mindent összevetve nagy vonalakban egyetértek a jelentéssel, egyetértek ezzel. Elnök asszony, köszönöm a jelentést, főleg azt a részt, amelyben különböző területekkel foglalkozik. Természetesen általában véve egyik-másik ponton még elégedetlenek vagyunk, lehet, hogy egyik másik pont olyasmi, aminél a frakciók, egyik másik frakció, frakció úgy gondolja, hogy nem jelenik meg az a terület kellőképpen az anyagban. De úgy érzem, hogy mindenkire ugyanazt a mércét kell alkalmaznunk, és a jelentés ezt is teszi. Hán biztosnak köszönöm az őszintességet, és azt, hogy egyenesen beszélt hozzánk. Az elmúlt években, az elmúlt öt évben nem éreztem, hogy ennyire őszinte és egyenes lett volna a bizottság. Én úgy érzem, hogy hajlandóak arra, hogy konkrétan kezeljék a problémákat. Elnök asszony konkrét problémákat említett meg elsősorban. A támogatások jogosultjai egy rendszerben, elektronikus rendszerben rögzíteni kell. Itt a végfelhasználókra gondolok ezáltal egy áttekintést, egy képet kapunk arról, hogy vajon a támogatás kihez jut, nem esetleg egy oligarha csoporthoz. Olivernek is mondanék valamit. Igen, Oliver, konkrétan kell eljárnunk, és a jelentésünkben rá kell mutatnunk a konkrét hibákra is. Hiszen csak így lehet elérni azt, hogy ezeket a hibákat majd bátran felszámoljuk. Nem lehetünk általánosak a megfogalmazásunkban. Ne csak általános ajánlásokat mondjunk ki, Említették a hibakvótát ennyi és annyi százalék, viszont ez nem elegendő. Nekünk konkrét javaslatokat is meg kell fogalmaznunk a konkrét problémáknál. Továbbá összpontosítanunk kell arra, hogy azok a pénzek, amelyek a kis, kicsinke költségvetésünkből kikerülnek, vajon jó célt szolgálnak-e, van-e többletértékük a tagállamokban. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, vagy máshol egy bizonyos összeg nem valakinek a megvagyonosodását szolgálja. Erre kell fényderítenünk. Ezt a vitát a következőkkel kell lezárnunk. Jobb ellenőrzést szeretnénk, az uniós pénzek jobb ellenőrzését, ezért is vannak ezek a gyakorlataink, ezért van a mentesítés, az ügynökségek mentesítése is. Szeretnénk az összeférhetetlenséget felszámolni, szeretnénk a csalásoknak elejét venni, tehát konkrétan kell is tennünk ezek ellen valamit, csak így tudunk eljárni. Most pedig volt ez kolléga kap szót, tessék. Uh, Um, ik wilde graag nog één punt. Köszönöm szépen. Még egy pontot szeretnék eh, megemlíteni. A biztos az előbb elmondta, hogy nyitottan kell beszélgetnünk a különböző érdekekről és az összeférhetetlenségről. Örülök, hogy ott van a hármas pont a jelentésében az összeférhetetlenségről, ott áll, hogy a bizottságnak harcolnia kell az összeférhetetlenség vagy az érteküszközés minden formája ellen. Említették többször is a New York Times cikkét. Nyilván jó az, hogy az, amit az a cikk megemlített, azt itt is megemlítik, viszont a cikkben van valami, amit megemlítettek, de itt nincs. Az Agri szakbizottságnak van egy módosító indítvány, amit viszont itt leszavaztak. Abban a módosító indítványban az áll, hogy az összeférhetetlenség, az érdekütközés nem csak a tagállamunkban vizsgálandó ki, e, a módosító indítvány erről szól, azt mondja, hogy a nemzeti és a regionális politikusok és tisztviselők is a szabályok hatás, hatája alá kell, hogy kerüljenek. Ugyan az agri támogatásokról van szó abban az anyagban, de egyébként a politikusokra gondolnak, tehát ránk is ügyelnünk kell arra, hogy szöveg a bizottság felé irányul, de felénk is kell, hogy irányuljon. És ezt szerettem volna itt előterjeszteni. Mi örülünk annak, hogy itt egy nyitott párbeszédre van szükség, de mégis szerettem volna a bizottság megfontolására előterjeszteni ezt a módosítást. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Szeretném elmondani, hogy méltatom ezt a jelentést. Nem csak arról van szó, hogy mentesítettünk és kész, mert ennél jóval részletesebb. Elnök asszony, ön az előadója is ennek a témának, nagyon komoly kérdésekkel foglalkozik, és ezeket fontosnak tartjuk. A mentesítés célja az, hogy először elemezzünk, és ezután következnek az intézkedések. Itt beszélnék valamiről, amit biztos úr is említett. Én bízom benne, Emlékszem, hogy annak idején, amikor 2012-ben még a regionális fejlesztési biztos volt, én a KKV-kkal foglalkoztam. Biztos úr említette a kutatásokat és a kelet-európai kutatókat, valamint egyetemeket. És azt, hogy ott nem volt annyira előre haladott a támogatás. 35 éves a tapasztalatom ezen a területen. El kell gondolkoznunk azon, hogy a kkv esetében a kutatás hogyan biztosítható, hiszen itt a KKV-kat kizárták. Nekünk alkalmazott kutatásra van szükségünk, és nem olyan írott anyagokra, amelyeket csak polcra helyezünk. A kérdés az, hogy a kutatás eredményével mit kezdünk majd. Így jó lenne, ha majd a jövőben, elnök asszony, valahogy összekapcsolnák a kutatás témáját a KKV-kkal is. Mostanáig erről nem hallottam semmit itt a beszélgetéseink során, de a vállalati szintű, a KKV szintű kutatást mi nagyon fontosnak tartjuk. Van még valami, amit nagyon ö, jónak tartunk, említették, ezt a panaszkezelő rendszert a gazdák esetében, akik nem részesültek megfelelő támogatásban. Tehát nincs semmiféle panasz tételi kultúra. A gazdák félnek attól, hogy panaszkodjanak egy kisvállalat, kisüzem, fél attól, hogy panaszt tegyen valahol, mert attól tart, hogy akkor egyáltalán nem fog semmit sem kapni később, mert fekete listára helyezik. Ezt is meg kell beszélnünk a biztossal. Biztos úr nagyon fontos témát érintett. A, az elektronikus kereskedelem nyilvántartása, regisztere fontos, ragaszkodjunk ehhez a javaslathoz. Még valami, a vámtarifák. Ott volt az Európol, de voltak más ügynökségek is, és emellett itt van az Európai Ügyesség. Nagyon, soke, nagyon sokat várunk ezektől az ügynökségektől, az ügyességtől is. Gondoljuk csak meg, Ezeknek az ügynökségeknek a költségvetése azt kell, hogy eredményezzék, hogy csökken a csalás például az áfa területen. A költségvetést összhangba kell hozni azok az eredményekkel, amelyeket várunk tőle. Nyilván költségvetés nélkül nem tudunk semmit sem elérni. Az ügyészséggel szemben pedig világos elvárásaink is vannak. Utolsó dolog, Fontosnak tartom azt, amit a biztos elmondott, az információgyűjtés. Ha egy sütemény esetében nem a megfelelő hozzávalókat, összetevőket használjuk, akkor nem lesz jó a sütemény sem. Ha a tagállamok esetében nem ellenőrzik az információkat, a, ugyanis a tagállamokban is sokszor a tagállamok rossz információkat kapnak a bizottságtól, vagy legalábbis rossz információk keringenek a bizottságról, azt mondják, hogy a bizottság ezt és azt követeli, holott nem is ez van, és akkor ennek alapján, mert azt hitték, rossz döntéseket fognak meghozni. Kérném, figyeljenek odna erre is. Egyébként én nagyon bízom biztos úrban, és a mi szakbizottságunkban is, hiszem azt, hogy eredményeket tudunk elérni. Ez nem egy hivatalos mentesítés pusztán, hanem majd a helyzet javítását eredményezi. Köszönöm szépen Grappini kollégának, és van egy KKV eszköz, ami meglehetősen sikeres, meglehetősen jól kibélelt pénzzel, tehát ez lehetőséget ad a vállalatok számára is, hogy a kutatási programokban is részt vegyenek, EU-s kutatási programokban. Mi is küzdöttünk ezért a KKV eszközért. Hogyha felmerül a kérdés, hogy melyik képviselő hol, hogyan szavazott, akkor nagyon fontos, hogy itt vannak civil szervezetektől is képviselők, vannak olyan képviselők, akik korábban a mezőgazdaságban dolgoztak. Tehát itt azt hiszem, hogy egy módszeres ráhatást tudunk biztosítani az egész rendszerre. Az, hogy valaki száz hektáron gazdálkodó, gazdálkodik, ez nem jelent ilyen rendszer szintű ráhatást. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy a vitákban hogyan viszonyulunk egymáshoz, és azokra a fontos területekre összpontosítsunk, amelyek gazdaságilag, illetve politikailag is komoly befolyással vannak. És olyan szabályozásokat alkossunk, amelyek az átláthatóságot javítják, a digitalizációt segíti elő, ami visszahat az átláthatóságra is, illetve az összeférhetetlenség kapcsán is jó hatással lehet. Tehát a digitalizáció egy komoly segítséget jelentene de nagyon fontos, hogy ez egy, egyes tagállamokban egységes, standardizált rendszerek működjenek, és akkor így a bizottság is könnyebben lekérdezheti az információkat. De hát itt végül is nem a bizottság akadályozza ezt a folyamatot, hanem egyes esetben a tagállamok. Tehát ezt kell megvitatnunk, hogyan tudjuk a bizottságot segíteni, és a jelentés tervezett keretében szerintem erről még eszmét fogunk cserélni. Én nagyon köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, a tanácsadóknak, a különböző frakcióknak is a segítségüket, és Krisztán Ellernek is köszönet, illetve Katrin Meznek akik mind komoly segítséget nyújtottak a jelentés összeállításában. Köszönöm tehát az első eszmecserét, és akkor a négyes napirendre pontra térünk át az Európai Parlament költségvetésének mentesítéséről van szó. A biztosnak adom meg a szót, illetve, illetve Grappini kollégának. Adresszézem Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az első találkozón, ezért boldog új évet kívánok minden kollégánknak. Remélem, hogy jó döntéseket hozhatunk majd meg itt, ami figyelembe veszi az állampolgárok igényeit is a szabályok mellett. Köszönöm, köszönöm szépen a titkárságnak is az, hogy segített, hiszen ez egy igen összetett jelentés. Állandóan segített tehát nekem a titkárság. Jelentéstevőként 2019 végéig sikerült egy végleges tervezetet megfogalmaznunk a mentesítésre. Addig, amíg sikerült megalkotnunk ezt az anyagot, addig több személyel találkoztunk, találkoztunk Szilva Pereirával, Lászvelével, és találkoztunk a számvevőszék tagjaival is. Emellett előadóként 12 főigazgatósággal is találkoztam, tehát nagyon sok órát szántunk arra, hogy megalkossuk ezt a jelentést. Nem csak a főigazgatósággal és a főigazgatókkal találkoztunk, hanem az alkalmazottaikkal is. Nagyon jó tapasztalat volt a számomra, hogy láthattam, hogy melyek azok a problémák, amelyeket a főigazgatók látnak, egyrészt, másrészt a munkatársak, és itt meg is köszönöm azoknak az igazgatóságoknak, akik nagyon nyitottan álltak rendelkezésünkre. Az anyagban ajánlásokat fogalmazok meg, alapozva a számvevőszék javaslataira, és a belső auditorok javaslataira is, hiszen velük is találkoztunk. Igen, intenzíven beszéltem a parlament illetékeseivel. 142 pontot vettünk be a jelentésbe, minden egyes pontnál különböző igazgatóságokat és területeket vettünk figyelembe. El kell mondanom, hogy a parlament tevékenysége jelentősen megnövekedett, igen intenzíve vált a mandátuma vége felé, Emellett pedig megállapíthattuk azt is, hogy az Egyesült Királyság azon döntése, hogy kilépjen az Unióból, jelentős módon befolyásolta a különböző parlamenti szolgálatok munkáját, és ez tulajdonképpen ahhoz is vezetett, hogy a személyzet 5%-kal csökken. 2018-ban 60 ö, poszt csökkentés mellett döntött a parlament. van itt egy közvetlen kapcsolat a, az alkalmazottak megbetegedése és a megmaradt személyzet munkaterhek között. Nyilván ez aggasztó. A javaslatban azt mondjuk, vagy a jelentésben azt mondjuk, hogy ki kellene elemezni a helyzetet, a személyes és a magánélet egyensúlyát kellene kivizsgálni. Továbbá proaktív módon kellene eljárni, és beszélni kellene a személyzettel annak érdekében, hogy megnézzük, hogy az egyensúly hogyan állítható helyre. Hiszen annak alapján, hogy a parlamenten belül a főigazgatóságok hogyan dolgoznak majd, az kihatással lesz a mi tevékenységünkre is, a képviselők tevékenységére. Az anyagon belül beszélünk meg a parlament tevékenységéről, hiszen ez az intézmény kulcsa. Szerettem volna éppen ezért felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz bizonyos nemzetiségű személyeket tom- toborozni, titkárságnak oda kell figyelni a földrajzi kiegyensúlyozottságra, az egy országra eső tisztviselőt is figyelembe kell vennie. Megnéztük a nemek esetében a munkahelyi elosztást a főigazgatóság szintjén is. Ez a humán erőforrás igazgatása szempontjából nagyon fontos. A nemek esélyegyenlősége konkrét cselekmények révén kell, hogy megnyilvánuljon. Női vezetők 40%-ban vannak, fő, női főigazgató 30%-ban szerepel nálunk, tehát a nemek esélyegyenlősége még nem valósult meg teljes mértékben. Szeretnénk, ha folytatódnának az ezzel kapcsolatos törekvések 2020-ban is. Továbbá a DigiPerszel találkoztunk, és rájöttünk arra, hogy vannak olyan országok, amelyeknek egyáltalán nincs igazgatójuk vagy főigazgatójuk. A jelentésben azt mondjuk, hogy ki kell egyensúlyozni a helyzetet. A tolmácsokról is beszélni szeretnék volt egy megállapodás a tolmácsok munkafeltételeikre. Tudjuk, hogy a korábbi mandátum során volt egy konfliktus a tolmácsok és az intézményi testületek között. Engem ö, foglalkoztat a Digitrade munkaterhe, ugyanis nagyon sok munkájuk van. Most már a trade-ről beszélek, nem a tolmácsokról, mondja a beszélő. Tehát a Digitrade-nek nagyon sok munkája van, és lesznek új feladataik is. A Digitrade felső vezetését felkérjük arra, hogy figyeljenek oda a ciklikus jellegű munkára, hiszen kihatással van az e-, emberek magánéletére is. A DigiFinszről is beszélnék. A parlamenti költségvetés egy igen nagy részét kezelik igen nagy költségvetést kell kezelniük ebnél a főigazgatóságnál. A humán erőforrás nehézségekkel küzdött. Persze mindig vannak problémák, de jelenleg az ott dolgozó tisztviselők terhei nagyon nagyok, holott megfelelő nyugalomra van szükség a különböző dokumentumok összeállításához. Az utazási ügynökséggel is gondok voltak, mindenféle reklamációval éltek irányukba, és erre vonatkozóan azt javasoljuk, hogy erősítsenek a minőségen, egyébként az utazási költségek visszatérítésével is késedelmek vannak. Az ITEK is nehézségekkel küzd, a magas képzettségű személyek, valamint a nagyon speciális tudást igénylő személyek toborzásában. Az EPSZON-nak jobban oda kellene figyelnie az ilyen személyek toborzására. Vannak hiányosságok, ugyanúgy, mint a számítógép használat esetében is. A Digitech emellett próbáljon meg jobban odafigyelni az IT-ra a parlamentben. A Digicomnak volt egy nyilatkozata még a parlamenti választások előtt, és ez egy jó közlemény vagy felhívás volt, hiszen nagyon sokan részt vettek az európai parlamenti választásokon. Javult az parlament kommunikációs stratégiája, de folytatni kell az erőfeszítéseket azért, hogy a parlament honlapja jobb legyen, például a keresési motorok legyenek jobbak, legyen jobban láthatósága az egésznek, ezzel is közelebb kerülhetnek az állampolgárok ahhoz, amit mi teszünk. Az Európai Konferencia az igénye azért is merült fel, mert az emberek úgy érezték, hogy nincsenek közel a parlamenthez, tehát mi, akiket megválasztottak, nem vagyunk túl közel hozzájuk. Az eplot is megnéztük, ugyanis van itt egy küldetési nyilatkozat, mely az állampolgárokra és a tömegtájékoztatási eszközökre is vonatkozik. A Digi Inlonál pedig támogatjuk azt, hogy javítani kell a struktúrán a biztonság növelése érdekében. Így figyelembe kell venni a különböző biztonsági követeléseket. Említettem, hogy 142 pontja van a jelentésemnek, ezeket nem, mind nem fogom részletesen felolvasni, de köszönetet mondok a titkárságnak, mert nagyon érdekes volt ez a munka a számomra, és nagyon örültem annak, hogy ilyen nyitottan tárgyalhattam a parlament főigazgatóságaival. Elnök asszony, kedves kollégák, érdeklődve hallgatom majd meg a javaslataikat, január 29-éig küldhetik be a módosításaikat, remélhetőleg jó lesz majd ez a javaslat, ö, bocsánat, jelentést így a végén, és majd ez a végén jobb eredményeket is hoz részünkről. Nagyon szépen köszönöm Grappini kollégának, most pedig Dajcs Tamás, mint árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, elnök asszony, elnézést kérek, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák. Elsőként is engedjék meg, hogy megköszönjem jelentéstevő képviselőasszony munkáját. Korábbi évekhez képest részletesebb, nagyobb terjedelmű jelentéstervezet, amely elkészült, ezt eh, az Európai Néppárt képviselői nevében mindenképpen eh, üdvözlöm bevezetőként. Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy eh, mindannyiunk számára közismert tény, hogy részletes írásbeli kérdések megfogalmazására volt lehetőségünk, megítélésem szerint kielégítő válaszokat kaptunk erre a parlament főtitkára a kialakult szokásrendnek megfelelően részt vett eh, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén, minden ott felmerült kérdésre eh, választ adott a képviselőcsoportunk megítélése eh, szerint. Ezek a válaszok is kielégítőek. Mi üdvözöljük a jelentés tervezett tartalmát, színvonalát. Szándékunk az, hogy néhány kérdés ehm, középpontba állításával jobbító szándékú módosító javaslatokat nyújtsunk be. Négy ilyen témát szeretnék röviden említeni. Ezek részben szerepelnek képviselőasszony jelentés tervezetében, részben talán módosító javaslatok formájában kerülhetnek be. Nem a idézel mondom, szegény európai parlamenti képviselő panaszaként szeretném ismételten megfogalmazni, hanem nagyon gyakorlatias megfontolásból valóban a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás céljának az elérése érdekében, hogy a néppárti képviselőcsoport nem tartja elfogadhatónak azt az anomáliát, hogy az Európai Parlamenttel szerződéses viszonyban lévő utazási irodán keresztül ugyanarra a napra, ugyanolyan utazásra drágábban lehet jegyeket vásárolni, mintsem, hogyha az Európai Parlamenti Utazási Irodát megkerülve, vagy ezt a kört kihagyva vásárolnak az európai képviselők eh, eh, jegyeket, legyen szó repülőjegyről vagy eh, vonatjegyről. Apróságnak tűnik, de hát a Brexit után is több mint 700 európai parlamenti képviselő egy esztendőben több mint 40 munkahéten keresztüli utazásairól van szó, és sok bölcs magyar közmondás van, az egyik ezek közül az, hogy a sok kicsi sokra megy, tehát mindenféleképpen erre a kérdésre azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk. Másodiként engedjék meg, hogy talán itt az elmúlt egy évtizedben általam a hallott megfogalmazásokhoz képest egy kicsit eh, egyenesebben, de ezáltal közérthetőbben fogalmazzak. Szerintem azt a beszédmódot mi európai képviselők, amit az Európai Parlament eh, plenáris üléseire való Brüsszelből, vagy a saját hazánkból való útautazással kapcsolatban folytatunk, eh, ami a Strasburgi székhelyel kapcsolatos eh, beszédmód, ezt végre világosá kéne tenni. Ugye? Volt nagyjából, 2009 óta vagyok európai parlamenti képviselő, mintegy négy-öt esztendőn keresztül arról volt szó, hogy eh, ne Strasbourg legyen az Európai Parlament alapszerződésben megjelölt székhelye. Szép elképzelés, csak alapszerződés módosítás kell hozzá. Ma nem látom annak politikai realitását, hogy ebben a kérdésben történik meg, hogy mely alapszerződés módosítás, utána pedig a one seats, az egy székhely e, szép kifejezése e, jelent meg. A helyzet a következő, hogy e, vagy úgy dönt az Európai Parlament, amire egyébként jogában áll, hogy a brüsszeli munkaszervezetét megszünteti, és eh, mindent Strasbourgba költöztet. Erre egyébként saját hatáskörben eh, dönthet így. Ennek a költségei mm, állás szerint eh, euró 100 milliókban mérhetőek, vagy hogyha nem dönt így, mert egyes vélemények szerint nem is dönthet így, akkor induljunk ki abból a tényből, hogy a munkaszervezet és a, a munkatevékenység döntő részben Brüsszelben van, és a plenáris ülések Strasbourgban. Tehát amiről beszélnünk kell, hogy hogy lehet a legköltséghatékonyabban, és egyébként környezetvédelmi és minden más szempontot is figyelembe véve az utazást megoldani. De szerintem ez az egy székhely, nem egy székhely mellébeszélést hagyjuk eh, most már abba, mert láthatóan e, bármilyen megalapozott is ez a törekvés, eh, ez egy mellébeszélés, belátható időn belül nem lesz egy székhelye, az Európai Parlamentnek, tehát a két székhely okozta problémát, vagy a két helyszín közötti utazás okozta probléma megoldásáról kéne beszélnünk, nem pedig a megoldásról való beszéd helyett arról a, a szép szándékról, hogy de jó lenne, hogyha ez a helyzet nem ilyen lenne. Hát a világban oly sok mindenre mondhatjuk el, hogy de jó lenne, hogyha nem ilyen lenne, de hát ez a e, helyzet. Harmadikként e, a tolmácsolási kérdések. Főtitkár úr válaszát illetően továbbra is eh, szakmai eh, vitában van a bizottság a főtitkár úrral. Megítélésem, megítélésünk szerint eh, a különböző nyelvek tolmácsolási költségei közötti különbséget, csak hogy egy konkrét példát mondjak, egy órányi spanyol fordítás költsége 500 euró, egy órányi román fordítás költsége pedig 250 euró Eh, az én benyomásom szerint eh, Európában több ember beszél spanyolul, mint románul, tehát vetetek román tolmács megtalálása nagyobb feladat, mégis olcsóbb, mint spanyol tolmács megtalálása. Erre a válasz az volt, hogy hát eh, az egyes nyelvek tolmácsolását végző kollégák valószínűleg nagyobb számban már magasabb fizetési fokozatban vannak, és így jön ki ez a különbözőség. Ez azt gondolom, hogy józan nem elfogadható. A különbözőségek nagyságrendje hogy nem egy egységár van, és a máltaitól a magyarig, és a spanyoltól a franciáig nem minden nyelvre való fordítás fillérre, eurócentre ugyanakkora ezt az emberi józan észre láthatja, a különbségeket, a kétszeres, háromszoros különbségeket viszont nem. És végül, de nem utolsó sorban szeretném azt aláhúzni, amit jelentéstevő képviselő asszony is említett, eh, ami a földrajzi különbségeket eh, jelenti ez megint olyan téma, amiről sokat beszélünk, e, ellenben egy fikarcit sem kerülünk közelebb a e, megoldáshoz. Engedjék meg, hogy azt e, elmondjam, hogy 2009-ben a 2004-ben csatlakozott 10 Európai Uniós tagország polgárait illetően 2009-ben az Európai Parlamentben Head of Unit beosztásban összesen kettő lengyel munkatárs volt, és a döbbenetes változás az oda uh, eh, konkludált, hogy 2018-ra ez a létszám hatra emelkedett. Igaz, nem mind a hatan lengyelek, eh, de hát a helyzet továbbra is képtelenség, hogy eh, összesen eh, tíz Európai Uniós eh, országból az Európai Parlament eh, nagyon magas szakmai színvonalon tevékenykedő munkatársi csapatában összesen hat fő head of unit beosztású kollega dolgozik. Ez elfogadhatatlan, csak szeretném azt mondani, hogy 2014 és 9 között a legmagasabb, az AD 9-es fizetési osztályba 30 fő nyert felvételt, 2014 és 19-ről beszélek, a 10-ben csatlakozott országokat már új tagállamoknak azt gondolom nehezen lehet nevezni, és ebben az időszakban a 30 fő, aki ebbe a fizetési kategóriába került, közülük 10 német és 6 olasz volt. Az én emlékeim szerint sem Németország, sem Olaszország nem új tagállam. Minden német és minden olasz kollégának a munkájához sok sikert kívánok, de ez nehezen képzelhető el, hogy 2014 és 19 között további 10 német és 6 olasz kollega ebbe a fizetési osztályba kerülésére volt szükség a földrajzi egyenlőtlenség megoldása érdekében, és szlovák, lengyel, máltai, ciprusi, balti, magyar ad abszurdum, eh, pedig nem volt méltó arra, alkalmas, hogy ebbe a fizetési osztályba kerüljön. Tehát ezek azok a témák, amelyeket azt gondolom, hogy még markánsabban indokolt középpontba eh, eh, állítani. Még egyszer szeretném megköszönni Grappindi képviselőasszonynak az eddigi munkáját. So, als nächster. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a munkát. A frakciónknak lesz néhány, néhány módosítója ebben a témában, és ha megengedik, akkor most is szeretnék három dolgot elmondani. Szerintem ezek fontos dolgok. Egy, erről már beszéltünk korábbi viták során is. Nagyon fontos az intézmények átláthatósága, ez egy demokratikus elvárás. Sokan beszéltek erről az elmúlt parlamenti választási kampány során, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió, illetve az európai polgárok egyfajta békében éljenek egymással. Két jelentésről szó volt, amit nem feltétlenül kell mindenképpen nyilvánosságra hozni ön szerint, hanem konzultálni lehet, tehát meg lehet tekinteni ezeket a, ezeket a jelentéseket egy zárt szobában. Nos, sokszor, amikor ilyen zárt szobában megtekinthető dokumentumokról van szó, valójában semmi titkos nincs benne. Ez szerintem inkább csak gyanút kelt, és ezzel azok malmára hajtunk vizet, akik akiknek fenntartásaik vannak az Európai Unióval kapcsolatban. Az Európai Unió belső ellenőrének jelentéséről van szó, illetve, illetve az európai politikai pártok és alapítványokról szóló jelentésről van szó. Szerintem ezeket a jelentéseket nyilván, nyilvánosságra kell hozni. Még egy dolog, jelentéstevő asszony, 31-es bekezdés, az európai parlamenti posztok közül néhány posztnak a megszüntetése. A posztok megszüntetése általában nem jó hír. Egyes esetekben felmerül a kérdés, hogy milyen plusz munkára számíthatnak akkor azok, akik mégis az Európai Parlament kötelékében dolgoznak tovább. Egyensúlyra kell törekedni. A posztok megszűnése néha viszont racionalizációhoz vezethet, és ezáltal az európai adófizetők pénzével takarékoskodunk. Én azt, támog, azt támogatom, hogy értékeljük ki, hogy mi lesz a sorsa ennek a munkának, az, amihez kötődő posztot megszüntetjük, tehát kinek jelent ez majd plusz munkát. Lehet, hogy az egyeseket nyugtalanít, meg kell ezt gondolni, vajon ezzel sporunk az adófizetőnek, vagy valakinek az életét megnehezítjük. Aztán az Európai Parlament székhelye, erről, erről Deutsch kolléga beszélt az imént. Először is, az alapszerződés minden egyes cikkének van ára. Nem csak ennek a cikknek, vagy cikkelynek. Én azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy mennyibe kerül az alapszerződés minden egyes cikkeje. Miért választanánk ki külön ezt? Miért mondjuk azt, hogy ez a cikke ennyibe kerül, valószínűleg vannak olyan cikkek az alapszerződésben, amik még sokkal többbe kerülnek. Elnézést, egy kicsit provokatív vagyok. Hogyan lehet még provokatívnak lenni? Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban van, Úgyhogy valójában a, a brüsszeli létünket kéne számosítani, nem pedig a strasburgi kirándulásokat, hiszen a székhelyünk valójában Strasbourgban van. Így is lehetek provokatív. Egyébként akkor az még jobban megnőne az összeg, hogyha Brüsszelt számosítanánk. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, tudom, hogy az Európai Parlament erről hogy gondolkodik, önök pontosan tudják, hogy, hogy Franciaországnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, és nem hiszem, hogy ezt most meg tudjuk oldani. De hogy kipécézzük ezt az egy cikket az alapszerződésből, és a Strasburgi misszióknak a költségéről beszéljünk, miközben Strasbourg maga az Európai Parlament székhelye, szerintem ez a provokatív. Szerintem ennek a kérdésnek nincs helye a jelentésben, ezzel gondolom egyedül vagyok, magamra maradok, de lesznek majd módosítóim ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir kurz... Äh, Kedves kollégák, mielőtt tovább lépnénk, a többi képviselőt is meghallgatnánk, szeretném e- elmondani, hogy a Lisszaboni szerződést a 8-as jegyzőkönyvében igen világosan fogalmaz. Én annyit foglalkoztam már ezzel, hogy el, most még egyszer elmondom. Ott van a három munkahely, az összes olyan munkahely, amelyen dolgozni lehet. Az Európai Parlament még 500-szor dönthet arról, hogy elköltözik innen, de ez teljesen mindegy, mert a tagállamoknak kell majd dönteniük egyhangulag. Hát most itt kritizálhatunk, elmondhatjuk, 500-szor javasolhatunk mást, csak azért, eh, eh, csak azért van a kérdés, hogy mennyire észszerű ez a gyakorlat így. Persze, a fele azt mondja, hogy Strasbourg, a fele azt mondja, hogy Brüsszel, ez így mind szép és jó, de a kont számára ez egyáltalán nem hasznos. Emellett pedig még elmondanám azt is, hogy itt, itt költségeket kiszámolni, legyünk nagyon óvatosak, mert lehet, hogy teljesen fölöslegesen számoljuk ki ezeket a költségeket. Kiszámoljuk azt, hogy mi bekerülne az, ha valaki Brüsszelbe utazik, másik pedig Strasbourgba, Számomra lehet, hogy Strasbourg az olcsóbb, mások számára pedig Strasbourgba utazni a drágább. Teljesen értelmetlen ez így. Számomra az lenne az érdekes, ha megengedik, hogy itt közbeszóljak, de aztán utána Pexa kollégának adnék szót. Tehát én azt mondanám inkább, hogy azzal foglalkozzunk, hogy megnézzük azokat a gépjárműveket, amelyek innen Strasbourgba mennek, hogy ezeket használják ki jobban a kollégák, hiszen nehézségeink vannak a különböző buszokkal, ne, különben is nehéz eljuttatni a személyzetet Strasbourgba, mert tele vannak a buszok, zsufoltak az embereknek hosszabb ideig kell a buszon utazniuk. Úgyhogy beszéljék meg az elnökséggel. Csak a lényeg az, hogy az egész hatékony legyen, a lehető leghatékonyabb ügyeljünk, hogy ne kirakat veszekedéseket folytassunk, hiszen itt van a Lisszaboni szerződés, a 8-as jegyzőkönyv, teljesen mindegy, hogy hányszor fogunk még bármit is javasolni a tagállamok, nem segítenek rajtunk, és nem, akkor mi több százszor döntetünk, hogy elköltözünk, de úgyis mindegy lesz. Mi mindig úgy örülünk annak, hogy döntünk egy székhely mellett, de az a, ezek a gyakorlatok így is, úgy is nagyon sok energiát kér, követelnek tőlünk, és aztán a tanács úgy is leszavazza. Szép és jó, hogyha itt beszélgetünk, de a tanács nem támogat bennünket. Inkább olyan kérdésekre figyeljünk oda, amelyeket kontként tényleg befolyásolni tudunk. Pexa kolléga, te vagy az, aki Freud kolléga nevében beszél, ugye? Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Grappini asszonynak, köszönjük ezt a jelentést. Freund úr, elég jelentéstevők sajnos nem tudott ma eljönni, úgyhogy nevében szeretnék hozzászólni. A jelentés tartalma alapvetően megfelel annak, ahogy mi gondolkodunk, de azért néhány kérdésben lesznek még lesznek módosítóink, szerintem, szerintünk bizonyos dolgokat jobban ki kéne domborítani. A parlament, úgy véli a frakciónk, hogy az átláthatóságról szóló szabályokat jobban kéne a parlamentnek figyelembe venni a mentesítés során. Aztán a parlamentnek a lehető legnagyobb támogatást kell megadni a képviselőknek, hogy a lehető legátláthatóbbak legyenek, és nagyon fontos az, hogy a jogalkotási megfigyeléshez minden, minden eszközt meg kell adni. Ahogy Grappini asszony ezt hangsúlyozta a jelentésben, arra kéne törekedni, hogy az Európai Parlamentnek egyetlen székhelye legyen. Nem csak pénzügyileg kérdéses az, hogy minden hónapban elutazunk Strasbourgba, hanem ez időkérdés is. Illetve környezetvédelmi szempontból sem fenntartható az, hogy több országban is dolgozzunk. Az elmúlt időszakban felállított az Európai Unió, az Európai Parlament elnökség egy munkacsoportot, ami mentesítéssel foglalkozik, Nos, Freud úr nevében ennyit szeretnék mondani, illetve még a magam nevében hadd mondjak valamit. Az Európai Parlament úgy döntött, hogy a, az Európai Parlament bölcsödéjének szolgáltatóját megváltoztatja. Február 3-án lesz majd a változás, és a bölcsödében dolgozóknak, illetve azok a szülők számára is ez egy nagyon nagyon komoly cezúrát jelent, többen aggódnak. A bölcsödében dolgozók számára vajon pontosan milyen munkaszerződésbeli változást jelent ez majd? Úgy gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelni, és a mentesítéssel foglalkozó hatóságnak jobban oda kell figyelni arra, hogy az átmenet problémamentes legyen, illetve az is nagyon fontos, hogy a szülőket biztosítsuk arról, hogy nem történik semmilyen gond, illetve hogy családbarát módon történik majd a váltás. Köszönöm szépen. Az ID nevében, vagy az ECR nevében kíván-e valaki szólni? Gue? Nem. Rendben, akkor Grappini asszony Csak nagyon röviden. Még valaki? Katalin esetleg? Elnézést. Thank you, I would just like... Köszönöm szépen. Röviden. Néhány megjegyzést Hadd fűzzek ehhez először is köszönet a jelentésért, nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő, és köszönöm, hogy beszél a jelentésben arról, hogy milyen gond van az asszisztensekkel, milyen gond van a, köz, a közérdekű bejelentők védelmével. Egyetértek azzal, amit az elnök asszony mondott. Nagyon sok autóval utazunk eh, Strasbourgba, több munkavállalót, több európai parlamenti munkatársat kéne magunkkal vinnünk. Annak sem értem, hogyha üres eh, autók mennek Strasbourgba minden hónapban. Nikola Paksa beszélt az általános költségtérítésről. Nos, ezen a területen is mindenképpen előre kéne jutni. Lenne még két konkrét mondandóm. Örülök annak, hogy a bizottság ígéretet tett a 2030-ra elérendő szénsemlegességről. Az Európai Parlamentnek is követnie kéne az Európai Bizottságot, nekünk is szénsemlegességre kéne törekedni 2030-ig, remélem, hogy ezt viszont látom majd a szövegben. Illetve a széndiokszid ellentételezés ügyében is kéne valamire jutnunk. Aztán Elég sok fiatal jutott be az Európai Parlamentbe, de ennek van egy folyamánya is. Megoldása még nincs, csak felvetem a kérdés. Amikor valakit megválasztanak, az, az nem azt jelenti, hogy sosem lesz gyermeke vagy családja. Jelenleg viszont, hogyha egy képviselőnek gyereke születik, akkor jelenlegi szabályok értelmében nincs arra lehetőség, hogy átruházza valakire a frakción belül a szavazati jogát, illetve nem helyettesítheti őket senki. Ez azt jelenti, hogy valakinek gyereke születik, akkor a frakciója, vagy a hazája, a tagállama elveszít az időre egy képviselőt. Ha az ember megválaszt egy fiatal nőt, ez azt jelenti, hogy akkor a képviselet csorbát szenved majd. Ez egy nagyon rossz jel. Gondolkozzunk el azon, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nagyon sok parlamentnek van már erre megoldása. Remélem az Európai Parlament is meg tudja mutatni, hogy progresszív intézmény és megoldást találunk erre a problémára. Köszönöm. Liebe Kollegin Grappini kolléga. Vraus va vă mulțumesc. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, azért, mert nagyon érdekes dolgokkal, kérdésekkel álltak elő, Hát ez a 142 pont egy tervezet, úgyhogy minden frakciótól és az árnyék előadóktól módosítást várok. Hát minden árnyék előadónak ugye az a feladat, hogy összegyűjtse a módosítókat. Szeretnék néhány dologról beszélni. Nagyon örülök, hogy a néppárti képviselő kitért erre. Például, ha a tolmácsok fizedelem jövedelem különbségét nézzük, ez nyilvánvaló. Én is témaként felhoztam ezt. Nekem akkor azt válaszolták, hogy a tolmácsoknál minden attól függ, hogy a munkaerőpiac hogy néz ki, hogy tudnak egy bizonyos nyelvnél ö, tolmácsot találni. Vannak más kabinokban is abból a nyelvből dolgozók. Említették, hogy nagyon nehéz például Luxemburgba találni valakit és bizonyos esetekben a parlament már nem is annyira vonzó a fizetések miatt, mert vannak olyan országok, ahol sokkal jobb feltételek mellett tudnak dolgozni, jobb feltételek ment, mintha ide jönnének. Úgyhogy ezen kell dolgoznunk. Én vállalatvezető, cégvezető is voltam, tehát tudom, hogy mennyire fontos a jövedelem. Nyilván vannak más tényezők is, de a jövedelem is fontos. Úgyhogy ezt a pontot itt módosíthatjuk, ugyanis a jövedelem különbség országról országra változó, és az asszisztenseknél is ugyanez a helyzet, más jövedelem plafonok léteznek országonként. Tehát erre vonatkozóan is dolgoznunk még. Egyetértek azzal is, amit az autókról, a gépjárművekről mondtak. Igen, a főtitkár fele is voltak javaslók, meg, javaslatok. Megkérdeztük, hogy miért van az, hogy Hát igen, egyetértek az előadó, az elnök asszonyal abban, hogy az álom, hogy csak egy székhelyünk legyen. De akkor miért nem lehet az, hogy ö, azok, akik kocsival mennek, ö, a különböző sofőrök, azok vigyenek magukkal személyzetet is. Miért egyedül mennek? Oda is vissza is érvényes ez. Az átláthatóság témájában is egyetértek a többiekkel. Miért annyira mm, titkos az audit bizonyos esetekben? Ezeket hajlandó vagyok bevenni az anyagba módosításképpen. Még valami? A Rinyó részéről a kolléga említette ezt. Én nagyon fontosnak tartom a hatékonyságot, de azért mindig van egy olyan pont, ami alatt nem lehet jövedelmezőséget biztosítani. Ha egy bizonyos küszöb alá visszük az alkalmazottak számát, akkor már nem lesz nyereséges. Most itt csökkentettük a posztok számát, viszont az egész ránk lesz kihatással. Bizonyos esetekben napi problémákkal küzdünk, pont emiatt például nem megy a wifi rendesen, stb. Tehát a valóság az ránk üt vissza, de realistának kell lennünk, meg kell néznünk, hogy mi az a küszöb, mennyi az a minimum szám a posztok esetében, amennyire szükség van. Ami az óvodákat illeti, beszéltem erről a főtitkárral, és a parlamenti főigazgatósággal, főigazgatóságokkal is, mert sokan panaszkodtak, hogy nem tudnak parlamenti autó menni a gyerekükkel az óvodába, tehát nem vihetik. Egyébként a demográfia az probléma Európában, ezzel küzdünk. Nem hiszem, hogy ez túl nagy költség lenne azoknak a képviselőknek, akiknek szükségük van arra, hogy bölcsödébe, óvodába vigyék a gyerekeket, biztosítsuk a lehetőséget, hogy használhassák az autójukat. Majd beszélni fogunk az árnyék előadókkal erről is, mert azt szeretném, ha ez a jelentés egy pluszt hozna majd a következő időszakra. Köszönöm még egyszer, és nagyon várom a módosító indítványaikat. Köszönöm tehát. Köszönöm szépen. Mint ahogy Katalin mondott, én megértem, mint anya is, hogy milyen lehetősége van valakinek, hogy a saját hangját hallhassa, vagy ha valaki beteg például. Mindenesetre ez igen izgalmas kérdés, amit felvetettél. Ez remélem a jelentésben is majd megjelenik. Itt számos dologról vitatkoztunk, illetve cseréltünk eszmét. Köszönöm szépen Grappini kollégának és az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját, és most az ötös napi rendi pont következik, Rivázi kolléga, és rögtön meg is adom neki a szót. Merci, Madame la Présidente. Uh, je vais vous parler... Köszönöm szépen. A továbbiakban egy jelentés tervezetről fogok beszélni, mégpedig az Európai Fejlesztési Alap éves beszámolójáról, a számbevőszék éves beszámolójáról van szó. A parlament és a DEFCO szakigazgatóság alapján írtam ezt, illetve ugye Mimica úr is itt járt nálunk tavaly ősszel, és ezután még számos eszmecsere történt. A DEVE szakbizottságban is szavazunk majd erről a kérdésre. Nyilvánvalóan mindannyian elolvasták nagyon figyelmesen ezt a jelentéstervezetet, gondolom. Arról szól ez leginkább, hogy a partnerországok fejlesztési prioritásait össze kell egyeztetni az Európai Unió, illetve az Európai Parlament cél, céljaival. Nagyon fontos az is, hogy a különböző geopolitikai intézményes prioritásokat figyelembe vegyük, illetve az, a kormány közi jellegét nem szabad elfelejteni a fejlesztési alapnak. Nagyon fontos, hogy az Unió nagyobb láthatóságot kapjon, erről már korábban, beszél, korábban is többször beszéltünk, nagyon sokszor vannak olyan ügynökségek, mint az ENSZ, vagy egyéb ügynökségek, amelyek logóval rendelkeznek, az Európai Unió viszont nem eléggé látható. Jobb kommunikációra van tehát szükség, hogy mi az, amit az EU finanszíroz, illetve ez határ, hatással lehet arra is, hogy milyen értékeit terjesztjük el az Európai Uniónak. Elnézést, egy kicsit gyorsan fogok átloholni azon, hogy miről is van szó. Beszélünk a nemzetközi szervekkel való együttműködésről, vagy az ENSZ különböző szervei való együttműködésről, a civil szervezetekkel való együttműködésről, Nos, itt belső auditokra kell törekedni, illetve hogy legyen egy olyan záradék, amely az emberi jogok tiszteletben tartásával foglalkozik. Nos, nagyon oda kell figyelni számos egyéb dologra is. Ugye beszéltünk a, a szegénység elleni harcról, de sajnos a migráció ellenőrzésére fordítunk nagyon komoly összegeket, a fejlesztési alapból pedig nem ez lenne az alapcél. Aztán az afrikai alappal kapcsolatban, meg kell nézni, hogy ennek az alapnak mi a hozzáadott értéke. Arra kérjük a bizottságot, hogy garantálják, hogy az európai hogy az európai tagállamok érdekei ne legyenek fontosabbak, ne legyenek, prior, ne legyenek nagyobb prioritás, mint a partnerországok érdekei. Illetve nagyon, az is, nagyon fontos az is, hogy olyan projekteket ne finanszírozunk EU-s pénzekkel, amit a kormány finanszíroz ezekben az országokban, Szudánbeli, illetve líbiai projektekre gondolok. Aztán Nigerről és Eritreáról is szól egy fejezet, illetve egy bekezdés ebben a kérdésben. A kollégák Eritreával kapcsolatban van itt egy kis politikai probléma. Röviden megmagyaráznám, hogy miről van szó. 2019. áprilisában az Európai Unió az afrikai alapon keresztül az eritrei egyik legfontosabb európai főútra vonatkozó fejlesztéseket támogatott. Ennek az lett volna a lényege, 20 milliós projektről van, vagy 20 milliós segít, támogatásról van szó, az lett volna a lényeg, hogy a kikötővel összekössük Eritreát. Tehát EU-s finanszírozás 20 millió, egy UNOPS nevű ügynökségre ruházták át ennek a pénznek a kezelését. Aztán azt láthattuk, hogy sajnálatos módon Eritreában ennek a projektnek a végrehajtását kényszer munkával oldották meg. Ne felejtjük, hogy Eritreában kötelező a kényszer munkában, vagy máshogy is nevezhetjük a kötelezettségben való részvéde. 2019. novemberében én két írós, írásos kérdést tettem fel az Európai Bizottságnak. Az első erről a projektről szól, a második pedig a gyermekek munkájáról. Az első kérdés az, hogy az Európai Bizottság hogyan írhatott alá egy olyan, olyan ö, szerződést, amelyben a sorkatonai szolgálat, sorkatonai állományt használják gyakorlatilag arra, hogy kényszermunkát végeztessenek velük. Volt egy meghallgatás 2019. november 28-án, Mimica úr vett ezen részt itt a kondban, és nem más volt ennek a, nem más volt ennek a témája, mint a fejlesztési alap. Mi a probléma? Ki ez ki prezid lábsz? Ja, person? Ki elnökli a mai ülést? Úgy látom senki. Nos, pedig azt hittem, hogy ez fontos kérdés. Holmájer asszony reagált erre a felvetésre. Vajon az Európai Unió tettes társe 20 millió euró sorsáról van szó egy, egy autópálya építésére, de végül, a végeredmény végig is csak az, hogy a kényszermunkát támogatja, támogatja az Európai Unió. Mumica úr nem válaszolt, Holmájer asszony ismételten feltette ezt a kérdést, de még mindig nincs meg a válasz. Aztán kaptunk a KONT szakbizottság a Kontszak bizottság kapott egy, titkársága kapott egy írásbeli választ, mi szerint a bizottságnak semmiféle gondja nincs ezzel a kérdéssel, nincs emberi jogi jogsértés, hiszen az Európai Bizottság irányítja ezt a projektet, az UNOPS-nak adta át a munkát, és az Európai Unió, amit támogat, az nem a munkabér, hanem a különböző anyagi beszerzések a projekttel kapcsolatban. Nos, én nem tudom elfogadni ezt a választ. Európai pénzről van szó. Egy ENSZ ügynökséget használunk fel arra, hogy a projekt megvalósuljon, és nem kérünk elszámolást, hiszen mindent kiszervezünk. Utána egy cikk jelent meg a New York Times-ban, 2020. januárjában, az Ünops azt mondja, hogy, az Eritrea, hogy Eritreában nincs is irodájuk, és nem is ellenőriznek semmit. Volt egy-két ülesük, de valójában az eritreai kormány vezeti ezt az egész projektet. Azt nem derül még ki. Amikor a bizottságnak föltettem ezt a kérdést, akkor még adott 60 millió eurót erre a projektre. Jan, júli, január 14-én Jutta Urpilainen úgy biztos válaszolt, pontosan ugyanazt a hazug választ adta nekem, mint korábban az elődje, tehát az ünops felelős az ellenőrzésért, pedig az ünops ezt már írásban cáfolta. Van erről egy írásos dokumentumok. Az ünops elmondta, hogy nincs semmiféle ellenőrzés. Arra kell arra kellett rádöbbennem, hogy ez egy politikai probléma. Köszönöm, elnök azt, hogy visszajött. Azt hiszem, hogy rossz tanácsot adtak az új biztosnak. Nem adják meg nekik a szükséges és rendelkezésre álló információt. Tehát nagyon-nagyon súlyos politikai problémával állunk itt most szemben. Miért mondom ezt? Egy. A New York Times egy nagyon komoly és alapos vizsgálatot végzett. Kettő. A bizottság Eritreának pénzt ad, és nem kér ele, e, cserébe semmit, és feltételeket sem szab. Aztán három, a bizottság azt válaszolja, hogy az UNOPS, az, egy, az ENSZ ügynöksége ellenőriz, pedig a, ez az ügynökség már írásban válaszolt arra, azt a választ adta, hogy semmit sem ellenőriz. Az Európai Bizottság az Európai Bizottság végezetül csak arra következtetése juthatunk, hogy a kényszermunkát támogatja. Valójában nem az Európai Parlament döntött erről a kérdésről, hanem a tagállamok. Ezzel lezárult a kör, vagy bezárult a kör. Kollégák, erre valamilyen módon mindenképpen reagálnunk kell. Ha nem teszünk semmit, akkor az összes civil szervezet megtámad minket, mondván, hogy az Európai Unió egy diktatúrát finanszíroz, E, Eritreában. Miért? Országot, mert országutat építünk, de ez kinek, ez kinek van, válik hasznára? Tegyük fel, hogy én eritrei vagyok, és látom, hogy a kormányomnak van arra pénze, hogy autópályát építsen. Erre azt mondom, hogy ez remek. Hát akkor támogatom ezt a, támogatom ezt, az orsz, támogatom ezt a kormányt. A bizottság semmit nem kért cserébe. Még ellenőrzés sincsen. Hát kinek adunk akkor pénzt? Szerintem ezt meg kell vitatni. És hogyha egyet értenek, akkor egyrészt azt kell a bizottságnak szegezni, hogy várjuk a választ, és fél, fél évre felfüggesztjük a mentesítést. Tehát fél évük van, hogy a bizottság valamilyen módon megmagyarázza a helyzetet, illetve az Európai Parlamentnek is meg kell tudnia magyarázni, hogy mi történt a külvilág felé. Ezt nem lehet tovább, ezt nem lehet uh, tovább tartani ezt a helyzetet. Tudtommal, ez az első ilyen alkalom. Egyébként nem csak a 20 millióról van szó, hanem mert még 60 millióval ezt kiegészítették. Becsaptak minket. Amikor Mimica, Mimica urat meghívtuk elnök asszony, akkor erről a 60 millióról egy szót sem ejtett. Úgyhogy egyrészt becsaptak minket a kényszermunkával kapcsolatban, aztán nem, a teljes igazságot nem tártánk elég, harmadik ö, dolog a hazugság, hazudtak nekünk, hiszen nincs ellenőrzés, és beszéltünk arról, hogy jelen kell lennünk az országban. Igen, az oktatással kell segíteni, vagy a szociális ellátással. de autóútépítés? Hát ez kinek jó? Hát Etiópiának. Az eritreiaknak csak azért jó, az eritrei ko- ö, kormánynak jó, mert ö, maximum támogatottságot nyernek ezzel. Kérem szépen, ez, ez a helyzet nem fenntartható. Egész biztos, hogy meg fognak minket tám- támadni, hogyha ez kitudódik és ki, ki kell tudni mondani azt, hogy mi ezzel nem értünk egyet. Nem tudom, hogy elnök asszony erről mit gondol, de nagyon-nagyon kényes helyzet alakult ki. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmet, hogy az én jelentésemben is két pontban kitérek erre, úgyhogy itt nincs lehetősége annak, hogy szemet hunyunk a rabszolga vagy kényszermunka támogatása felett. Itt a prioritásokat természetesen tiszteletben kell tartani. A rabszolga munka támogatása, finanszírozása egy komoly probléma, és ezt az ensz belül is meg kell vitatni. Tehát nem elegendő, hogy információt kapunk, amit már évek óta kapunk, egyébként késedelmesen, vagy egyáltalán nem kapunk, vagy hamis információkat. Úgyhogy itt valóban, ahogy említetted, itt visszaélésről van szó. És, mint ahogy említettem, a jelentésemben én is két pontban ezt a problémát felveszem, felvettem, úgyhogy jó lenne, hogyha itt egymást kiegészítenék. David Lega kap elsőként szót, mint árnyékjelentéstevő. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Rivázi asszony, köszönöm ezt a nagyon jó jelentést. Nagyon jól van megírva ez a szöveg, és úgy vélem, hogy a struktúrája is nagyon logikus, világos, nagyon sok minden szerepel benne. Tényszerű információ, releváns információ, illetve arról is szó van benne, ami számunkra nagyon aggasztó, hogy a hiba arány növekszik, illetve a tipológ, hibák tipológiai is has, úgy megismétlődik a a közbeszerzési szabályok megsértésével kapcsolatban, vagy a, vagy a nem támogatható kiadásokkal kapcsolatban. Aztán a nem megfelelő dokumentáció súlyos probléma, nagyon fontos az, hogy a bizottságnak legyen egy világos terve arra vonatkozóan, hogy ezt az aggasztó helyzetet hogyan kívánja orvosolni. És aztán az alapjaink nem, marad, nem ismerete, vagy hiányos ismerete is gondot jelent, ezzel, ezzel is kell valamit kezdeni, illetve köszönöm azt is, hogy az emberi jogokra ennyiszer utalt, 12-ször összesen, illetve az Európai Unió tevékenységek láthatósága, az értékeink elterjesztése is nagyon fontos. Aztán az emberi jogi értékekhez való az értékek képviselete, mint előfeltétel, tehát ez előfeltétel annak, hogy egyáltalán megtörténjen a segítségnyújtás. A környezetvédelmi a környezetvédelmi szempontok figyelembevételének is örülök. Az, a, szegénység elleni küzd, a szegénység elleni küzdelem, illetve az emberi jogok és a demokrácia értékének elterjesztése, ezek az alapvető célok, és valóban megvan annak a veszélye, hogy a fejlesztési alapot el távolítják az alapvető céljától, ami nem más, mint a szegénység elleni küzdelem. Az eritreai ügyel kapcsolatban, illetve, hogy bizonytalanság, bizonytalan helyzet alakult ki, nem tudjuk, hogy pontosan mire használják fel ezeket az alapokat. Én nem tudom megadni a mentesítést a bizottságnak, amíg nem egyértelmű, hogy Eritreában rabszolgamunkára, kényszermunkára használják fel ezt a, ezt a fejlesztést, ezt a támogatást. Amíg nem kapjuk meg a szükséges garanciákat, addig ezt nem tudjuk elfogadni. Válaszokra van szükségünk, tájékoztatásra. Én is azt mondanám, hogy halasszuk el a mentesítés megadását. De nem tudom, hogy miért pont szeptembert javasolja. Szeptemberi még nagyon sok idő van, ezt nem szeretném, hogy addig kéne várni, hamarabb szeretném a válaszokat megkapni. Még egy dolog, szerintem a jelentésben egy kicsit erőteljesebben kéne fogalmazni az, hogy tudomásul veszük, hogy 90 olyan vizsgálat folyik, amely, amely csalásról szól. Szerintem itt más állítmányra lenne szükség. Lesz, né, néhány észre, lesz néhány észrevételünk módosítás formájában, illetve örülök, örül, örülök annak, hogy szó van arról, hogy a szegénység elleni küzdelem a legfőbb, a legfőbb cél. Örülök annak, amit elmondott a bevezetőben nagyon fontos az, hogy világos viszonyokat teremtsünk az eritreai problémával kapcsolatban, és ellenőrzési mechanizmusokat kell, hatékony ellenőrzési mechanizmusokat kell kidolgozni. Köszönöm. Benkova. Köszönöm szépen, Benkova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a nagyon jól felvezetett, bemutatott jelentést, és a mi úgy véljük, hogy ez a maga a jelentés tervezet is nagyon alapos, nagyon sok mindenről szól. Örülünk annak, hogy a megjegyzéseinket figyelembe vették, ezért köszönet. A jelentés a legtöbb eredményt tartalmazza, amit elértünk ezzel a témával kapcsolatban, de még mindig nagyon sok probléma van. A, hat, a, a fenntarthatóság, az átláthatóság, illetve a hatékonyság témájában. A jelentéstevő hangsúlyozza azt, hogy egy sokkal rendszeresebb, rendszerezettebb megközelítésre van szükség az átláthatóság, illetve um, az átláthatósággal uh, kapcsolatban, tehát az alap átláthatóságával kapcsolatban, aminek az fő célja a szegénység enyhítése és a szegénység elleni harc. Az Egyesült Királyság kilépésének témáját is tárgyalja a jelentés, hogy vajon ez mennyire változtatja meg az Európai Fejlesztési Alap kezelését, és arra jut a jelentéstervezet, hogy nem igazán lesz erre hatással. Ahogy Legaul elmondta, a becsült hiba arány növekedése számunkra is aggasztó, hogy már második éve ez a helyzet. A bizottságnak lépéseket kéne tennie annak érdekében, hogy ezt a trendet megfordítsa. Aztán ajánlások. Szeretnénk, hogyha a jelentés a beruházási bankot felkérni arra, hogy megfelelőbb intézkedéseket hozzon, hogy a bank eszközeit jobban megismerjék a harmadik országok, hogy jobban, tudják ezek, jobban tudjanak ezekkel az eszközökkel élni, tudják azokat használni. Aztán a módszertanról beszéltünk, illetve beszéltünk az eritreai problémáról is, ismerjük ezt az ügyet, nagy, több adatra, több tájékoztatásra, információra van szükség ezzel kapcsolatban. Akkor tudunk tartalmi kérdésekben dönteni, hogyha a bizottság megfelelően tájékoztat minket. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Herzlichen. Köszönöm szépen. Olivier Chastel. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, Karavázi asszonynak, illetve a szakbizottság a szakbizottság munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani. Alapvetően egyetértünk azzal, amit Rivázi asszony megfogalmaz ebben a jelentésben, és Rivázi asszony az imént is kiválóan mutatta be magát a jelentéstervezetet. Három dologra koncentrálnék a hozzászólásomban. Nem fog meglepődni elnök asszony, hiszen az iménti hozzászólásomban is körülbelül erről beszéltem. A teljesítésről, teljesítményről beszélek majd a nemek közötti egyenlőségről, illetve a digitalizációról. Úgy vélem, hogy a teljesítmény, illetve a teljesítmény indikátorokra nagyobb hangsúlyt kéne fe, helyezni, hiszen minden évben több millió eurót költünk el fejlesztési segélyre. Nem egyszerű, hogy felmérjük pontosan milyen hatással vagyunk egyáltalán. Aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nemek közötti egyenlőség jelen legyen, ez a kérdés jelen legyen a támogatás odaítélésében, tehát a lányok és a nők jogait, az oktatáshoz való hozzáférést, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, vagy a munkavállaláshoz való hozzáférést mindenképpen támogatni kell hiszen a nők teszik ki ezen országok felét is, lakosságának felét is. A digitalizációhoz való hozzáférés nagyon-nagyon fontos. Egyértelmű, hogy ez az egyének hatására, illetve a magán és közszféra működésére is hatással van. Negyedik dolog, A Morris Moore filozófiát kéne szerintem elterjeszteni, szerintem párbeszédet kell kialakítani a szobaforgó országokkal, meg kell kérdezni tőlük, hogy mire van szükségük. De az is nagyon fontos, hogy a reformokat elősegítsük, a jogállamiság tiszteletben tartása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a nemzetközi egyezmények tiszteletben tartása, az intézményépítés, demokratikus intézményépítés figyelembevételével eritreai probléma. Aggaszt a helyzet, és azt gondolom, hogy ez csalódásra ad okot. A fejlesztési alap célja, hogy segítse a reformokat az adott országokban, illetve hogy segítsük a párbeszédet az adott országban az EU-val. Hogy ez hogy áll Eritreában, erről túl sokat most nem tudunk. Ma egyértelműen nem tudunk arról dönteni, hogy megadjuk-e a mentesítést. A bizottságtól egy nagyon alapos tájékoztatást kell kérni. Eddig válasznak nem nevezhető válaszokat kaptunk. Jó lenne, hogyha kapnánk igazi válaszokat, ekkor tudunk majd dönteni a mentesítésről. Köszönöm, Olivia. Van-e további hozzászólás? Úgy tűnik nincs. Akkor a bizottságnak adnám meg a szót. Tehát először a bizottságnak, utána neked, vagy fordítva, ahogy gondolod. Akkor Zerovszki kolléga, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Inkább angolul folytatom és a ENSZ projektekkel kapcsolatos helyzetről szeretnék beszélni, ami már említésre került. Nagyon fontos, hogy konkrét információkat kapjunk, és ne hat hónap múlva teljesen megdöbbentett, amikor a New York Times cikkét olvastam, és hogy most valaki hat hónap múlva szolgáltat információt, addig mi történik? Azt hiszem, hogy nem fogadhatjuk el a bizottság magyarázatát, hiszen itt a mi pénzünkről van szó, és nekünk jogunkban áll megtudni, hogy mi történik ezzel a pénzzel, hogy ez a pénz rabszolga munkát alkalmazó szervezetet gazdagít egy eritreai rezsimben. Nagyon fontos, hogy konkrét információt kapjunk minden egyes euróról. És teljesen egyetértek a néppárti árnyék jelentéstevővel, Lega úrral. Számos dolgot említett, amit én is támogatok, és a jelentésben ki kellene domborítani minden ilyen a fejlesztéssel összefüggő témát, általános jelleggel. 2015-ben, 16-ban Monika Holmeyer említette a jordániai, illetve a libanoni missziót, vagy látogatásokat, és az MR váról is eszmét cseréltünk, ez egy palesztin szervezet, UNRWA. Itt nem az a fontos, hogy mi van a könyvekben, mi van a nyilvántartásokban, konkrét példára van szükségünk, mert a könyvekből az olvasható ki, hogy a terrorizmust támogatják, vagy a radikalizálódást támogatják. Itt például egy olyan palesztin szervezetről is hallottunk, amit két-három évvel, vagy héttel korábban alapítottak. a libanoni és a jordániai irodákkal vettük fel a kapcsolatot, és elég érdekes volt, hogy hogyan reagáltak a kritikáinkra. Azt mondták, hogy bízzanak bennük, mert hogy mi bízunk bennük. Azt hiszem, hogy Költségvetés Ellenőrző Bizottságként senkiben nem bízhatunk, hiszen ez a feladatunk. Én egyébként is Tamás a keresztnevem, tehát már eleve kételkedem. Tehát először az ENSZ-től kell választ kapnunk, utána a bizottságtól, és ezt követően dönthetjük el, hogy megadjuk-e a mentesítést, vagy nem. Köszönöm a kiváló munkát. Persze kollégának adjunk még szót. Pinyedolje kollégának, és utána a bizottságnak is szót adok. Köszönöm. Eh, já rozumím tomu, že jsme všichni lidi. Köszönöm szépen. Eh, néhány eljárási megjegyzésem. Mindannyian emberek vagyunk, és hamar el is kell mennem, de azért azt elmondom, hogy van egy ilyen hivatalos ülésünk, akkor ha az elnöknek el kell hagynia a termet, adja át másnak az elnöklést, vagy hirdesen rövid szünetet. Ez egy hivatalos ülés, tehát ilyesmi nem fordulhat elő. Őszintén el kell mondanom Pexának, hogy ha helyetteseim nincsenek itt, és öt perce ki kell mennem a mosdóba, akkor legyen ez lehetséges nem hagyhatjuk abba a munkát, és nem lehet az, hogy mindenki rám vár csak ezért. Az nem lehet, hogy ha nem vagyok jelen, akkor senki sem beszélhet. Rivazi kolléga véleményét e témában jól ismerem. Mindenképpen meg kell, hogy értsenek engem is. Ma nincsenek itt a helyetteseim ne vegyük ennyire komolyan a dolgokat. Pirinedoli kolléga, tessék. Levo ringraziarla. Szerettem volna megköszönni ezt a jelentést, köszönöm a beszámolót, köszönöm a jelentéstervezetet, és köszönöm, hogy elkezdtünk foglalkozni az eritreai 20 millió euróval, amit útépítésre adtunk. Szerintem a legfontosabb dolog az emberi jogok kérdése. Tudnunk kell, hogy hogyan építik fel ezt az autóutat, vagy autópályát. Az olasz tapasztalat alapján Szomáliában épült egy út, és alapvetően azért hozták létre, vagy ezért történt meg ez az egész projekt, azért építették ott az utat, mert szerettek volna ö, szemetet beépíteni az útba, tehát az út alapja egész egyszerűen hulladékból van. Köszönöm. Akkor most a bizottságra hárul az a kellemes feladat, hogy megválaszolja a nehéz kérdéseket. Lükpe úr. Je vous remercie, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az összes észrevételre kérdésre sajnos nem fogok tudni válaszolni, egyrészt időkeretek miatt, vagy idő problémák miatt. Rivázi asszony, köszönöm szépen a jelentését. Köszönöm szépen azt is, hogy ilyen konstruktív megközelítést alkalmazott. Köszönet a számbevőszéknek is a 2018-as jelentését, és természetesen figyelembe vettük a számbevőszék észrevételeit és ajánlásait a belső ellenőrzési rendszerünkkel kapcsolatban. Egyébként minden évben különböző eh, akcióterveket készítünk. A szemvevőszék jelentése alapján elmutatjuk azt, hogy nő a hibarány évről évre, ezt negatív fejleménynek is felfoghatjuk, de azért a kontextust is vegyük figyelembe. 1,2 1,2% és 9,1% között ez a hibarány. Tehát <clears throat> egy két határ között terül el a hibarány. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 2017 és 2018-ban romlott volna az Európai Fejlesztési Alap meg végrehajtása. Fontosnak tartjuk a belső ellenőrzés kiértékelését. Egyébként van egy van egy saját módszerünk nekünk is a hiba arány kiszámításával kapcsolatban, ez eltér a számvevőszékétől. Arra törekszünk, hogy ne ugyanazt a munkát végezzük el, amit a számvevőszék, hanem máshogy mérjük a hiba arányt az évi tevékenységet méri fel a számvevőszék, mi pedig a különböző szerződések végrehajtását mérjük le, függetlenül attól, hogy pontosan melyik dátumban történtek ezek az események. A mi számításaink szerint a hibarány folyamatosan csökken, attól függően, hogy éppen milyen akciótervvel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak van egy korrekciós potenciája, tehát milyen, ahhoz képest, ahogy milyen állapotokkal kezdődik el egy projekt, a projekt kifutásáig sokat tudunk javítani a helyzetet. Aztán dokumentumokhoz való hozzájutás, audit, illetve átláthatóság a nemzetközi ügynökségekkel. Egyetértünk azzal, amit elmondott a jelentéstevő, illetve a szemvevőszék. A szemvevőszék csak a dokumentumokhoz való hozzáférést említette. Ez alapján elég súlyosabb probléma. A probléma valóban megvan, de én úgy vélem, hogy az Európai Fejlesztési Alap nagyságának megfelel a probléma nagyság. Ez azt jelenti, hogy a hiba arány nem sokkal nagyobb, mint tehát nagyságrendileg nem nagyobb, mint az Európai Fejlesztési Alap volumene, de természetesen javítani kell a helyzetem. Hogyha az embernek nincs meg a dokumentációja, a, a, már ez is létrehozhat nagyobb hibarányt, akár 100%-os hibarányt, de szignifikáns hibáról nem számol be a számbevőszék. Aztán költségvetés támogatás. 25 éve dolgozunk költségvetési támogatással, ez alatt a különböző eszközeink azért fejlődtek, és módszereink fejlődtek. Nagyon fontos, hogy a partnerországok fejlesztési politikájával összhangban dolgozunk. Tehát egyértelmű, hogy a szem, szegénység elleni harcot így módon is támogatjuk. Aztán célunk az is, hogy a ellenőrzés, a partner országok ellenőrzési mechanizmusát felügyelettel segítsük. Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk monitorozni, hogy mi lesz a sorsa a költségvetési támogatásnak. Erről számos jelentésünk született már. A költségvetési támogatás és a szegénység elleni harc eredményességei között lévő kapcsolatot ki tudtuk mutatni. A mai nap legfontosabb témája azonban nyilvánvalóan Eritrea. Ha megengedik, akkor ezt fölvázolnám, hogy mi is, milyen kontextusról van szó. Azt hiszem 2015-ben született döntés erről a projektről, tehát ez azt jelenti, hogy a pénzügyi ciklus elején az erre vonatkozó ez, ez, erre vonatkozó tagállami döntések is születtek, tehát a tagállam is el, tagállamok is elmondták a vélemények, illetve az Európai Parlament véleményét is megkérdeztük. Ez azt jelenti, hogy a kiinduló dokumentum konszenzust élvezett. Aztán elkezdtük az együttműködést Eritreával 2019-ben. Ehhez is megvolt az egyöntetű hozzájárulás a tagállamok részéről, tehát kialakult a párbeszéd a DEVE szakbizottsággal az Európai Parlamenten belül. Nem mondhatjuk azt, hogy az Európai eh, Parlament DEVE szakbizottsága elfogadta azt, hogy eh, mit, pontosan mi fog történni, hanem egész egyszerűen tudomásul vették a helyzetet. Eritrea és Etiópia között megszületett egy béke megállapodás, Nobel-díjat kapott az etiópiai miniszterelnök, és Eritreával újból kapcsolatot kezdtek el építeni. A béke folyamatot szeretük volna mi is támogatni ezzel a projekttel. Az ENSZ béke tanácsa pedig a fegyverembargóra vonatkozó fegyverembargót és a szankciókat felfüggesztették, és elkezdtek ő is ők is Eritreában dolgozni. Ennyit a kontextusról. Az Európai Unió természetesen az eritreai emberi jogsértéseket elítéli. A végtelenített a végtelenített nemzeti szolgálatot természetesen elítéljük. Ez azt jelenti, hogy az emberek akár 40 éves korukig is ingyen dolgoznak a rezsimnek, ezt mindig is elítéltük, most is elítéljük, illetve támogatjuk a reformokat. Harmadik dolog. Az Európai Uniós alapok semmilyen módon nem támogatják ezt a rendszert, tehát egyetlen eurót sem, egyetlen euróval sem támogatjuk ezt a kényszermunkarendszert. Például az útépítésről, egyébként nem útépítésről van szó, mert hallottam itt olyan véleményeket, és nem utat építünk, hanem a jelenleg is létező utakat friss, eh, modernizáljuk, újítjuk fel, ez azt jelenti, hogy építő anyagot és eszközöket, szerszámokat szállítunk. Eritreában egyébként a kényszermunka rendszer általános, bárhol is lépnénk fel, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, vagy az út építésben, vagy út modernizációban, mindegy, mindenhol kényszermunkással munkásokkal lenne dolgunk, hiszen a kormány ezzel a rendszerrel dolgozik. Vagyis tehát az a kérdés merül fel, hogy jelen akarunk-e lenni, ott akarunk-e lenni Eritreában, és milyen feltételek mellett, avagy vonuljunk ki. 2019-ben a tagállamokkal közösen az a döntés született politikai szempontból, hogy jelen szeretnénk lenni Eritreában, bár ezzel párhuzamosan kritikusnak kell lennünk a rendszerrel. Tehát az Európai Unió vagy az Európai Bizottság nem támogatja a rabszolgarendszert vagy a kényszermunkarendszert, bár tudjuk, hogy a kényszermunkarendszer létezik, az összes, az összes szférában megtalálható ez Európában. Nézzük az UNOPS ügyét. A New York Times a New York Times-ban megjelent cikkben az UNOP szerintem nagyon szerencsétlen ö, megállapításokat tett. Nem hiszem, hogy az Európai Unióra bármilyen hatással van, amit az UNOPS ott ö, nyilatkozott. Mindenképpen ö, fontosnak tartottuk azt, hogy párbeszédet kezdjünk az unops és a párbeszéd alapján elmondhatjuk azt, hogy amit az UNOPS mondott uh, a New York Times-ban, ez alapján elmondható az, hogy a teljes uh, tehát az összes projektet, az összes eritrei projektet uh, nem ellenőrzi, nem figyeli, de azért ilyen ellenőrző tevékenység van Eritreában, csak nem minden projektre vonatkozik ez. Egyébként mi is ott vagyunk, Eszmarában van egy delegációnk, és háromszor jártunk ott Eritreában. Önök úgy vélik, hogy a bizottság válaszai nem kielégítőek, rendben van, tudomásul veszük, világos, hogy amit eddig mondtuk, az önöknek nem elég. Megpróbáljuk mi hamarabb megadni önöknek a válaszokat, ami a mintesítés sorsát illeti, ez nyilván nem az én kezemben van, hanem az önökében. január, január 29-e előtt szeretnénk megadni a válaszokat, ugye akkor módosítókról fognak tárgyalni. Még január 29 előtt tehát el fogjuk küldeni a válaszainkat a feltett kérdéseikre, és plusz tájékoztatást is nyújtunk. És hát szeretném meghívni önöket egy közös látogatásra, tehát a KONT szakbizottság és a a DEVE szakbizottságot miért is ne hívhatnánk meg Eszmerába egy közös látogatásra. Így aztán a saját szemükkel is láthatnák, hogy mi a helyzet, hogyan valósul meg a projekt, és párbeszédet folytathatnak az eritreai hatóságokkal is. Mellettem ül a kolléga, az osztályvezető úr, az afrikai projektekért ő a felelős, és természetesen elkötelezzük magunkat arra, hogy megadjuk önöknek az összes olyan információt, amelyek alapján a bizottság munkáját ellenőrizhet, ellenőrizhetik. Köszönöm. Gut, ich darf in dem Zusammenhang vielleicht... Ezzel összefüggésben a hat hónapról is beszélnék. A hat hónap pusztán annyit jelenti, hogy ez a maximális határidő, de már most is elmondhatják, ha van, vannak információik. Kedves kollégák, nagyon hálásak lennénk, ha először nem mindig csak elutasító információkat kapnánk, úgy, hogy közben aztán később újságokból mást olvasunk. Erőteljesebb bizalomra van szükség, és ezért kérve kérem azt, hogy legyen nagyobb a hajlandóság is, és próbálnak azokkal a kollégákkal, Rivazi, Rivazi kolléga akart még beszélni, tessék. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Válaszolván a kollégáknak hadd mondjam el a következőt. Figyelmesen végighallgattam a kollégákat, és valóban bizonyos, bizonyos megfogalmazásokat persze lehet javítani, meg lehet erősíteni, a módosítókon keresztül egyetértek. Ami a beruházási bankot illeti. Megpróbáljuk ugye költségvetésbe beemelni az Európai Fejlesztési Alapot. Még jelenleg ugye a projektek megvalósulása után tudunk csak dönteni, hogyha nincs meg előre az információ, akkor viszont baj van, mert mi történik, hogyha nem értünk egyet azzal, amit a tagállamok tesznek, vagy, amit, vagy ahogy a bizottság végrehajtja a dolgokat. Az anticipáció tehát jót tesz. Ezért kell költségvetés részévé tenni a fejlesztési alapot. Nézzük a témánkat. Egy-két információt hadd adjak meg önöknek. említik például, hogy a bizottságnak a bizottság és a szakbizottságok között párbeszéd alakult ki. Tehát a parlament beleegyezett abban, amit a bizottság mondott. Én itt elő vettem egy jelentést a 2017-es mentesítésről. Mit mond a parlament? Komoly fenntartásai vannak a parlamentnek a bizottság beszámolójával kapcsolatban, egy eritreai programmal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy már egy évvel ezelőtt is elmondtuk a véleményünket erről a programról, aggodalmanknak hang hangot adtunk, és már akkor is szóltunk a kényszermunkáról. Nem mondják azt, hogy a képviselők mindenbe beleegyeztek, mert ez nem így van. Az ünopszot kritikája a bizottság elmondták, azt mondták, hogy nem mondott, nem mondtak el mindent. Nos, van egy írásos nyilatkozat is, amit az UNOPS adott ki, és ennek az a lényege, hogy nem, az, nem azzal a céllal vannak ott Eritreában, hogy ellenőrizzék az Európai Bizottság tevékenységét. És hogyha a bizottság most már 80 millióval finanszírozza az országot, akkor az a minimum, hogy a bizottság cserébe kérjen bizonyos dolgokat. A békére szükség van természetesen. De miért nem Miért nem etiópiai és eritreai vállalatok hajtják végre ezt a munkát közösen? Egy politikai szempontból ez engem nagyon kínosan érint, mint európai, kép, európai parlamenti képviselő. 80 milliót költöttünk arra, hogy megerősítsük az eritrei kormányt és a kényszermunkarendszer. Hogyha pénzt adunk, akkor erre a kormány csak azt tudja mondani, hát látják, látják, ebből a pénzből modernizáljuk az utakat kollégák. Én január 29-e előtt szeretném látni a válaszokat. Az árnyékeltős tevőknek pedig azt mondanám, hogy ha megvannak a válaszok, akkor üljünk össze, beszéljük meg, hogy ezután milyen lépéseket teszünk. Én nagyon, én nyílt kártyákkal játszom, így, így fogunk eljárni. A bizottságnak tettem egy javaslatot. Elnök asszony, és a kollégáknak is mondom, szerintem Eritreába el kéne látogatnunk. Az Európai Parlament nevében ez lenne az első. Pénzt fektettünk be az országba, kérjük azt, hogy a Kont és a Deve közösen menjen el oda. Egyébként a Deve is természetesen illetékes ebben a kérdésben. És miért is nem mehetnénk? De az nagyköveteknek meg nem feltétlenül kell mindenben hinni, mert a nagykövetek ki sem léphetnek. A, ki sem léphetnek a nagykövetségből. Tengerbe, tengerbe is csak nehezen jutnak el a strandra. Diktatúráról van itt szó, kérem szépen. Tehát, egyezünk meg, menjünk el a devésekkel a helyszínre, beszéljünk azokkal az emberekkel, akik ott dolgoznak. Nem tudjuk, hogy ezek az emberek mennyi pénzt kapnak, kapnak-e fizetést, mennyi dolgoznak. 80 millió eurót adtunk erre a projektre, és semmit nem tudunk róla. Tehát, hogyha önök eb- ebben, ebbe beleegyeznek, akkor kérjünk egy missziót Eritreába, és ez segít azt hiszem majd a nyitásban. Tehát két javaslatom van, várjuk a gyors válaszokat, az ennék jelentős tévéket várom, hogy megtárgyaljuk a dolgokat, és menjünk el Elitreába, rendezünk egy missziót. Minden nyilván nem fogunk látni. Ez egy igazi diktatúra, ahol mindent diktálnak, de azért bizonyos dolgokat csak látunk. Az ő vérni, hogy Ma délután majd még beszélni fogunk a missziókról, és akkor talán az a megfelelő pillanat arra, hogy az év második felében lebonyolítandó missziókról beszéljünk, ott már rögzítettük, hogy Tunéziába menni fogunk. Amit nem kérdőjelezhetünk meg, vagy igen nehezen megkérdőjelezhető, az, az, hogy a tagállamok hogyan döntenek. Mert a tagállamok azt mondják, akkor a bizottságnak kell majd valamit tennie. Ilyesfajta rezsimekkel nem könnyű tárgyalni, Nekünk viszont a tagállamokkal kell beszélnünk, hiszen a döntést ők hozták meg. Ha nem sikerül, akkor még kisebb lesz a befolyásunk. Ilyen esetekben két rossz között kell választani, de a lényeg az, hogy a rabszolgamunkát nem támogathatjuk. Azt kell megvizsgálnunk, hogy melyek azok a területek, ahol valamit tehetünk. A pozitív struktúrákat kell erősítenünk, amelyek segítik a lakosságot is. Most nem fogom megkérdezni azt, hogy az út az erre jó vagy sem. Az utakra szükség van. De azért mégiscsak jogunkban áll kérdéseket feltenni, és a rabszolgamunka egyáltalán nem jöhet szóba. Köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy itt volt velünk. Michel, köszönöm a nagyon-nagyon jó munkát. Az árnyék előadónak is köszönöm. És akkor az utolsó pontunk következik, a mai napra az utolsó délelőtti pont következik. Következzen tehát az ügynökségek mentesítése. Ha jól tudom, Pucsinszki kolléga kap először szót. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przechodząc do przedstawienia projektu... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! És akkor most rátérünk az uniós ügynökségek eh, költségvetésének mentesítésére. Most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik a szöveget eh, összeállították Kamillának, de a titkárságnak is köszönet. Elnök asszony, a következőre kérek lehetőséget, mivel Csarnecki kolléga hirtelen megbetegedett, ezért nincs jelen, ezért én és Legutko kolléga úgy döntöttünk, hogy megfelezzük a prezentációját, 42 ügynökség közül 33 decentralizált, és ezekről a parlamentnek kell dönteni a mentesítést illetően. Itt a kimutatások megbízhatóságát vizsgáltuk 2018-as pénzügyévre vonatkozóan, és minden megvizsgált ügynökség esetében megjegyzés nélküli döntést, jóváhagyást adtunk. Az EASO kivételével, ami a kifizetéseket illeti, de itt a vélemények negatívak voltak. Voltak területek, ahol javulás mutatkozott, a harmonizáltabb informatikai rendszert tekintetében például, vagy független könyvvizsgálók alkalmazása tekintetében komoly előrelépés történt a közbeszerzéseknél, és az SPER 2 esetében, amit nemrégiben vezettünk be új eszközként, és 18 ügynökség már alkalmazza ezt. A közbeszerzések esetében adottak hiányosságok, például nem megfelelő kritériumok alkalmazása a közbeszerzési szerződések odaítélésénél, illetve kompetitívebb, a versenyt jobban megjelenítő módszereket kellene alkalmazni, a decentralizált ügynökségek esetében megfigyeltük, hogy közvetlen szerződéskötésre is sor kerül a pénzügyi gazdálkodás tekintetében. A közbeszerzések esetében üdvözlendő lenne, ha tovább javulna a helyzet. Az ügynökségeknek ehhez további administratív kapacitásra lenne szükségük. Ha például egy vagy két ügynökség ugyan olyan szolgáltatást igényel, akkor ugyanazon szerződés keretében lehetne azt beszerezni. Egyébként a közbeszerzések megvalósítása sem volt mindig sikeres, többek között a nem megfelelő piaci elemzés miatt. Az ESMÁT említeném. 2018-ban volt egy pályázati felhívás irodabérletre, amit az ebával közösen kellett volna bonyolítani Párizsban. De végül is nem született közös szerződés. A, az ajánlatok esetében, hogyha nincs egy szerződés, akkor nem tudjuk kihasználni a gazdaságos üzemméretet. A az Európai Számvevőszék képviselői is vizsgálták ezeket az eseteket. A 2014-18-as foglalkoztatási tervben 5%-os csökkentést irányoztak elő, de ez késedelmesen valósult meg. És nagyon gyakran a munkatársakat alvállalkozókkal egészítik ki a átmeneti időre foglalkoztatottak száma megemelkedett az ügynökségeknél, és nem érvényesültek megfelelő szabályok az ilyen munkatársak alkalmazásánál. Itt mi ragaszkodnánk ahhoz, hogy megfelelő jogi rendelkezéseket alkalmazzanak. Amikor nincsenek ilyen jogi rendelkezések, abból peres ügyek adódhatnak, tehát nagyon gyakran megéri az ügynökségeknek külsősöket alkalmazni. A belső ellenőrzések szerint a bizottság új megoldásokat vezetett be szeptemberben. Egy kicsikét, ha lelassulna, mert a tolmácsok nem tudják igazán követni. Igen, mindjárt befejezem. Tehát a belső ellenőrzéseknek eh, meg kellene erősítenie, hogy megfelelő döntéseket hoztak el, és most pedig átadnám legutkó kollégának a szót. Köszönöm szépen, nagyon eh, tempós volt legutkó kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy nem minden ügynökség eh, nél érvényesült eh, a fokozottabb eh, bizalom. A megfelelő eljárásokat kell érvényesíteni az ellenőrzéseknél, ezáltal csökkentetők a kockázatok, Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség esetében nem érvényesül, nincs stratégia, illetve nem helyesen számolják a szolgáltatás és regisztrációs díjakat. Az ESMA esetében, az EBA, EBA esetében illetve a nyugdíjbiztosítási ügynökség, a ügynökség, a fordítói központ és a gyógyszerészeti ügynökség esetében, tehát itt összesen 8 ügynökségről beszélünk, gazdasági tevékenységből, szolgáltatás nyújtásból vagy regisztrációból származó bevételekről van szó, és ezeknek a kiszámítása eléggé rendszertelen. Úgyhogy ezeknek az ügynökségeknek a bizottsággal kellene konzultálniuk, hogy a szabályokat miként alkalmazzák, a megfelelő díj vagy bevétel számítás érdekében, különös tekintettel a piaci helyzetre. És most rátérve az Európai Menekült Ügyi Irodára 2018 óta a számvevőszék minősített véleményt adott ki, ami a kifizetések szabályszerűségét illeti. 16-17-ben negatív véleményt adtak ki. És ennek az oka az, hogy komoly hibák merültek fel, a szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében Görögországban, a munkatársak utazásával kapcsolatosan, illetve a leszboszi irodával kapcsolatosan. A számvevőszék azt állapította meg, hogy a 2017-es helyzet sok kívánivalót hagyott maga után, ami az ellenőrzési módszereket, a tranzakciók törvényességét és szabályszerűségét illetően de a helyzet szerencsére javulóban van. Bizonyos korrekciókat valósított meg a felső vezetés, és ezeket tovább folytatják. A pályáztatási eljárás 2018-ban az ügynökségnél azonban szintén hiányos volt, és a számvevőszék is rámutatott arra, hogy az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás lényegesen romlott, miután ugyanezt 2017-ben is vizsgálták. 2018-ban 278 fős létszámmal működött az ügynökség, ami nagyon alacsonynak mutatkozott, már ezen belül a belső munkatársak száma, és 78 állás betöltetlen volt. És az öt vezetői állásból négy volt betöltetlen, vagy fel lett függesztve. Nyilván az ügynökség a tagállamok által befizetett forrásokból gazdálkodik, különösen ami a szakértők igénybevételét illeti. Nem elegendő a szakértők száma, sem a tagállamokban, sem a bizottságnál. Korrekcióként helyben alkalmaztak plusz munkatársakat. Összességében az emberi erőforrás gazdálkodás meglehetősen sok kívánivalót hagy maga után, ami a hatékonyságra is rányomja a bélyegét. A jelentéstevőknek minden ügynökség tekintetében a mentesítést meg kell adnia, kivéve az EASZ-ot, de ezt az esetet még külön szeretnénk önökkel megvitatni. Nagyon szépen köszönöm. Először is az árnyék eladónk előadó kap szót a néppárt részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a titkárságnak, a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőknek és a tanácsadóknak is az elvégzett munkát. A mentesítési megjegyzéseimet egy történet elmesélésével kezdem. Tudom, hogy nem szokásos, de azért egy régi történetet fogok most elmondani, mert ez valahogy kapcsolódik a mai ülésünkhöz. Egy királyról van szó. A király szerette volna próbára tenni három fiát, hogy megnézze, hogy ki érdemes arra, hogy király legyen. Az első megkapta az összes fegyvert a királyságból, a második az összes aranyat, a harmadik csak sót és cukrot kapott. Persze az első kettő úgy döntött, hogy az összes fegyverrel és az aranyjal azt lehet tenni, amit csak akarunk, lehet bármit kezdeni szomszédokkal, állampolgárokkal, mindenkivel. A harmadik azonban tudta, hogy nagyon fontos a só és a cukor, ugyanolyan fontos, mint a fegyver és az arany. Nos, a kont a só és a cukor az Európai Parlamentben, én így gondolom. Köszönöm szépen a munkáját, és elő is készítettem néhány sort. Jól van megírva a jelentés, horizontális és tömör. Csak néhány gondolatot erősítenék meg. Bátorítanám az összes ügynökséget, hogy használják a közbeszerzési eljárásokat, hogy erősítsék a tematikus jellegüket, hogy a harmonizációt biztosítsák. Néhány ügynökség ugyanis esetében látjuk azt, hogy mennyire szükségük van a közbeszerzésre. Az erőfeszítéseket kellene összefogni, közös szabályokat kellene rájuk nézve megalkotni, azért, hogy könnyebb legyen az ilyesfajta közbeszerzés, és végül is ez egyszerűsíteni is fogja az ügynökségek munkáját. Néhányuknak, tulajdonképpen mindenkinek ugyanaz az igénye, a gépjárművek karbantartása például ilyen. Az ilyesfajta szolgáltatásokat harmonizálni lehetne, közös közbeszerzési eljárásokat lehetne rájuk nézve kiírni. Néhány esetben székhely probléma van, nem hatásos igen, nehéz erről beszélni a parlament nevében, melynek három székhelye van. Én nem mond, azt mondom, egyetértek ezzel, de azért mégiscsak. Legalább az ügynökségeknél járjunk elő jó példával, legyen egy székhelyük, hiszen így sporolhatjuk meg az adófizetők pénzét, és lehetünk hatékonyabbak. Az új erőforrások, finanszírozási erőforrások felderítése kulcs bizonyos ügynökségek esetében fontos odafigyelni arra, hogy azt mondjuk az ügynökségeknek, hogy tegyenek többet, csak kevesebbel. Ez így nem fenntartható, és meg is tudom érteni, hogy mit éreznek. Az Unióban ez a probléma. Egyre többet kérünk a közigazgatástól, több felelősség mellett, de közben kevesebbet akarunk fizetni. Szerintem ez nem megoldás a problémára. Ne feledjük ezt majd a 2021-es költségvetési eljárásban, és az MFF-nél sem. A beszerzés is gyenge pont. El is mondom, hogy melyek a legfontosabb okok. A ö, tájékoztatókat is bevenném ide, a névtelen jelentőket. Az EASO-nak volt egy nehéz átmeneti időszaka, de azóta a, megkapta, volt egy átmeneti kinevezett idegazgatója és most van egy igazgatójuk, és sok mindent elértek. Kaptam egy dokumentumot tőlük, amely felvázolja az új struktúrájukat, és elmondják, milyen korrekciós intézkedéseket is fognak alkalmazni. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy itt történt előrelépés. Ezt láttam az összes anyagból, amit elköltek nekem. Itt van még a belső ellenőrzés, a 2019 2009-es évben igen kényes kérdésekről fogadtak el döntéseket, és jelenleg dolgozik az ELZO a belső audit kapacitásán is az EULIZával együtt. A Frontex egy igen nehéz 2018-as évet tudhat maga mögött átmeneti időszakban vannak, ezért azt mondom, hogy főleg a személyzetre kellene összpontosításunk, és az ex post ellenőrzésre. Alapjogi ügynökség, beszéltem az ügynökséggel, és azt látom, hogy van itt néhány érzékeny technikai kérdés, például az ügynökség toborzással kapcsolatos kérdései. A szakképzés Európai Központjában pedig szabályokat fogadtak el a dokumentumok nyilvános hozzáférésére vonatkozóan a vegyi ügynökségnél. Az utolagos ellenőrzés helyeznék hangsúlyt a decemberi meghallgatást követően, végezetül. Azt mondom még, hogy nagyon sok negatív, negatív kérdés merül fel, nehézségek, Brexit, stb. Legalább itt kezdhetünk valamit, ami könnyű és jó. Nem azt mondom, hogy hívjuk ide a főigazgatókat, azt látjuk, hogy ha elmegyünk hozzájuk és beszélünk velük, az nagymértékben segít a helyzeten és a 2018-as ügynökségi mentesítések esetében legalább van valami, aminek örülhetünk. Köszönöm szépen, Andrei. Lára volt ez kapszót az eszende részéről. Köszönöm. Mm, some horizontal points from me. Néhány horizontális megfontolás, és utána néhány konkrét kérdés. Lehet, hogy valamit még egyszer el fogok mondani, amit az előttem szólók már elmondtak, hiszen olyan sok mindenről beszéltek már. a jelentéstevőknek. 33 ügynökségről készítettek jelentést. Ez bizony nagy munka. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megkönnyítik a mi munkánkat, az árnyék jelentéstevők munkáját. Nézzük a horizontális meggondolásokat. Három ilyen gondolatom van. Az egyik, az nem a közötti egyensúly az ügynökségeken belül. Jelenleg a horizontális jelentés nem szól erről a témáról, pedig a 2017-es jelentésben szerepelt ilyen. Erre szükség lenne, tehát ki kéne egészíteni egy új fejezetre, ezzel kapcsolatban lesz majd módosító. Fentarthatóság beszámolás. Itt is lesznek majd módosítóim a horizontális jelentéshez. A szemvevőszéknek egy jelentése arra jutott, hogy a legtöbb ügynökség ugyan beszámol a fenntarthatósági kérdésekről az ügynökségen belül, például mit tesznek a műanyag hulladékkal, vagy vízfelhasználással, tehát a saját programjaikról beszélnek, mely, Viszont arról nincs semmiféle beszámolás, hogy az, hogy az ügynökségek tevékenységének milyen hatása van a külvilágra. Ezt is szeretném viszont látni a horizontális jelentésben, illetve a megbízásos munkavállalási szerződéssel dolgozók munkaviszonyára vonatkozóan szeretnék szintén egy passzust. Aztán Véleményem szerint a számvevőszék jelentését ki kell egészíteni, ugye például az EASZO kifizetések jogszerűségével kapcsolatban néhány kiegészítésre lenne szükség. Aztán a szemövőszég ajánlja például, hogy a komplementaritást és a megfelelő koordinációt az EASO-val meg kell valósítani, elő kell segíteni. Bár előrelépés történt, de azt hiszem, még másra is szükség van, viszont az előrelépéseket nyugtázni kell. Bankhatóság. Fontosnak tartom az összeférhetetlenségi problémák megoldását. Múlt héten a plenárison beszéltünk erről, tehát megtárgyaltuk például Farkas úr esetét, a maghatóságnál dolgozott, most pedig egy nagy pénzügyi lobby csoporthoz megy át. Ezzel kapcsolatban van egy állásfoglalásunk az az elképzelés, hogy a képviselőknek el kell kerülni Farkas úrral való találkozót. Aztán vegyi ügynökség. Legutóbb arra figyeltem fel, hogy persze végighallgattam a kollégákat, hogy a díjbeszedés hogy történik. Nagyban függ az ügynökség a díjbeszedésről. Ha jól tudom, 2018-ban ez 70, a bevételük 73%-át tette ki. A díjbeszedésről pedig a, a díjbeszedésről pedig olyan dokumentációnk van, hogy mindenkinek magán, magának, tehát minden egyes vállalatnak magának kell bevallani azt, hogy mennyi díjat fizetett, nem világos az sem, hogy egy-egy vállalat pontosan mekkora, hány főből tevődik össze. Úgyhogy figyelembe veszük azt is, hogy a díj mértéke csökkenni fog, és ezáltal a bevétele is csökken, csökkenni fog az ügynökségnek, nos, hát erre a, megoldás, erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni. Aztán ami a növényfajtákra vonatkozó ügynökséget illeti, nos itt is azt hiszem, hogy egy-két dolgot még javítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lára. Romana Zdugárdió kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok minden elmondtak a kollégáim, de azért még én is megemlítek néhány fontosabb kérdést. Néhány rendszeres problémával is foglalkoznék, mert úgy érzem, hogy ezekkel foglalkoznunk kell. Örülök, hogy a teljesítménnyel minden ponton foglalkoznak, viszont szeretnénk még nagyobb hangsúlyt helyezni erre az összes ügynökségnél. És úgy érzem, hogy érdemes megjegyeznem, hogy sajnálatos az, hogy továbbra sincsenek világos iránymutatásaink és szakpolitikák a kispap, kispap, kiskapukra. Az, hogy hogyan ellenőrizzük a korábbi alkalmazottakat, és hogy ők hová mennek el dolgozni, rendkívül problémás továbbra is, jobb ellenőrzésre és szabályokra is szükség lesz. Vannak szabályok az ügynökségekben a névtelen feljelentésekkel kapcsolatban, viszont nincsenek, sem, nincsenek gyakorlatok a vizsgált időszakban, és ezt elképesztőnek tartom. Az aggája következő. A személyzet vagy nem tudja, hogy létezik szabály ilyesmire, vagy nem bíznak a rendszerben. Alig hiszem azt, alig tudom azt elhinni, hogy sehol sincs semmiféle probléma. Csodálatos lenne, de ez nincs így. Éppen ezért tudatosságnevelésre van szükség. Egy független tanácsadói testületet kellene kinevezni elegendő költségvetéssel, hogy segítsék a névtelen feljelentőket, hogy éljenek ezzel a jogokkal, hogy az unió érdekeit sértő kérdésekkel kapcsolatban feljelentést tegyenek. Átláthatóság, itt két dologról kell beszélnem. Egyrészt a közbeszerzés átláthatósága, nagyon fontosnak tartjuk. Az ügynökségek és általában véve az uniós intézmények példával kell, hogy előjárjanak ne csak azt vegyük figyelembe, ami a pénzügyi keretben szerepel. Mindenki tegye közzé az összes szerződését, ami túlépi az 50 ezeres küszöböt, de tegye közzé az 50 ezeres küszöb alatti szerződéseit is, hogyha jó példával akar előjárni. Az összeférhetetlenség egy megoldatlan probléma, annak ellenére, hogy a közelmúltban azért sikerült előrelépni legfőbb ideje annak, hogy egységes legyen a rendszerünk a saját érdekek bevallására, és még egyszer elmondom, hogy nem az igazgató tanácsi tagok és vezetők feladata magukat az, hogy ki jelentsék azt, hogy az ő érdekeik összeegyeztethetőek a munkájukkal. Digitalizáció fontos lehetőség ez a váltók számára, így növelhetik az átláthatóságot. Az ügynökségek digitalizációjához ragaszkodnunk kell, főleg a közbeszerzésnél, és gondoskodni kell arról, hogy megfelelő módon hagyják végre az e pályázatokat, a, vannak megfelelő egyforma nyomtatványaik a közbeszerzéseknél. Ez hatékony és gyors, és átlátható is. A beszerzések témájában azt látjuk, hogy rendszer szintű problémák vannak bizonyos ügynökségeknél. Főleg az IT szerződésekre mondható ezzel. A számvevőszég állam nem szabályos kifizetéseket azonosított be bizonyos IT szerződéseknél meg kell fontolnunk, hogy hogyan lehetne világos iránymutatásokat megalkotni, és hogy hogyan lehetne megfelelő képzéseket is biztosítani. Hallottam, hogy beszéltünk ma a toborzásról, és arról, hogy ilyen téren vannak gondok. Nos, ez, ez a toborzás nem csak marketing kérdés. Érdemes lenne a fizetési kiigazítási koeficienst átgondolni. Emellett a gyerekgondozási építményeket nézzük meg. Varsóban van a Frontex, alacsony a koeficiens, és kevés járulékos jutatás van. Mi lenne, ha egy európai iskolát építenénk oda? Ez jó lenne, talán vonzóbbá válna Frontex, és más ügynökségeknél is igaz ez, hiszen minőséget szeretnénk, és különben tőlük is nagyon sokat követelünk. Végül, de nem utolsó sorban, itt van az M plusz 1-es szabály, remélhetőleg ezt sikerül majd megvalósítanunk. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzést, a kemény munkát, frakciónk módosításokat fog benyújtani természetesen, és állunk elébe az együttműködésnek is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Aykut von den Grünen. Zöldek nevében, Aykut kolléga. Köszönöm, mindhárom jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani. Rengeteg munkát végeztek, a titkársággal, illetve más munkatársakkal együtt és eh, mint ahogy Lara is mondta, az árnyék jelentéstevők eh, számára ez megkönnyíti, hogy mi is eh, hozzájáruljunk ehhez a munkához. Ugyanis a jelentések nagyon jó alapul szolgálnak, és a módosítóinkban gyakorlatilag megfűszerezzük azt, amit kaptunk kiinduló pontként. Általánosságban mi hasonlóképpen dolgo, gondolkodunk, mint ahogy Lara említette az SND részéről, a megbízásos munkavállalók kapcsán. Fontos, hogy ezt a kérdést megfelelően kezeljük. És ahogy a néppárti kolléga is említette, van némi gondunk az ügynökségek számára biztosított forrásokkal, ugyanis egyre több feladatot kapnak, és az elzó kapcsán különösen problematikus ez, de más ügynökségek esetében is. Az MFF tárgyalások kapcsán nem tudom, illetve aggódom attól, hogy ez mennyiben fogja kedvezőtlenül érinteni majd az ügynökségeket, számos problémát fog számukra okozni, úgyhogy a parlamentnek egyértelműen hangot kell adni ennek az aggájának a jövőre nézvést. És amikor a mentesítést megadjuk. Az EASO-ra konkrétan rátérve, igen, volt erőrelépés, volt fejlődés. Itt Azonban azt látjuk, hogy politikailag sok elvárás fogalmazódik meg ezzel az ügynökséggel szemben, amit azonban költségvetési forrásokkal nem támasztanak alá. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy ki terhel a felelősség leginkább. A Frontex esetében is hasonló tendenciákat látunk. Fontos, hogy az alapvető jogok teljes mértékben érvényesüljenek a munkatársak kapcsán is. A LIBE módosítóiban is ez szerepel. Más ügynökségek esetében az összeférhetetlenség kerül előtérbe. Itt az EFSA mindenféleképpen fontos, a 25%-ot nem haladhatja meg a magán szektor részvétele, ami elég magas arány az élelmiszerbiztonság kapcsán, és az gyógyszer ügynökség esetében is 90% a bevételeknek a gyógyszergyártóktól beszedett díjból származik, tehát ezt is hangsúlyoznunk kell majd a módosítóinkban. A bankhatósággal kapcsolatban a forgóajtót már említették a kollégák, már erre vonatkozóan egy állásfoglalást elfogadtunk, és sokkal kritikusabb annak a tartalma, mint a jelentés. Tehát itt következetesnek kellene lennünk, és a nyelvezetben is a plenárison elfogadott állásfoglalás szövegét kéne tükröztetni. Az új szabályok a pénzmosás ellen, ez egy új szerepet ró a bankhatóságra. A Danske Bank pénzmosási ügyét is meg kellene vizsgálni. Összességében az önkéntes bejelentők kapcsán volt néhány eset, de nagyon kevés. A Rinű kollégával egyetértek, hogy alaposan meg kellene vizsgálnunk, hogy az erre vonatkozó szabályok megfelelően érvényesülnek-e. Ugyanis, hogyha ennyi szabály és ilyen jogi környezet ben csak ilyen kevés önkéntes bejelentésre kerül sor, ezt meg kell vizsgálni. Volman kolléga is nagyon hasznos javaslatokat tett, és ez tulajdonképpen folyamánya annak, amit az ombudsman is javasolt. Végezetül pedig két ügynökség elhagyja az Egyesült Királyságot a Brexit után, úgyhogy jó lenne egy auditot lefolytatni, hogy ez az áthelyezés hogyan történik, illetve hogyan lehet a bevált gyakorlatokat figyelembe venni. Tehát itt is biztosítani kell, hogy megfelelő irányban haladjanak a dolgok. a néppárti, a szocialista és a Rényú kollégák által elmondottakat támogatni tudom. Remélem, hogy mi is hozzá tudunk majd járulni ahhoz, hogy jó jelentés szülessen, és azt mi magunk is megszerezzük. Köszönöm szépen. Tomás Dabowski kolléga. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Itt egy történetet szeretnék elmesélni gyerekkoromból, egy hercegnőről, akinek egy férjet kellett választani. Az első férnél a szépség, ő volt a legszebb. A, a következőnél a gazdagságot dicsérték. És az a harmadik pályázó pedig egy mesét írt. És amikor azt mondták, hogy nézzenek a tükörbe, melyik herceget, vagy melyik herceget, vagy pályázót választotta a herceg kisasszony? Az elsőt, vagy a másodikat, azt hiszem, hogy Neked megkérdeznek, nekünk is tükörbe kell néznünk, és azt a tükröt, ami a valós képet tükrözi. Azt hiszem, hogy itt nem a esélyegyenlő, nemek közötti esélyegyenlőségről kellene panaszkodnunk, hanem más dolgokra kellene összpontosítani. Itt lehet, hogy hiányzik a só. So, sok ügynökség nem rendelkezik elegendő forrásokkal, mások leváltak az európai költségvetésről, vagy pedig lejárt a felhatalmazása és egyfajta vákumban találják magukat, nem rendelkeznek elő forrásokkal. A másik, második probléma. Az eredményeket senki nem olvassa el, senki nem érdeklődik azok iránt. Vannak olyan ügynökségek, amelyek évente tanulmányokat készítenek, de aztán e, ezeket a tanulmányokat senki nem használja. És az alapításuk óta több ügynökségnek gyakorlatilag a létalapja is megszűnt. Talán Shelton kollégákkal, vagy a tesszalonikai kollégákkal kellene beszélnünk e tárgyban. Tehát még egyszer az EU-nak tükörbe kell néznie, és azt mondani, hogy 43 a 34 ügynökség van, ez, erre mind szükség van-e? Esetleg össze lehetne vonni ügynökségeket, és abból egy, egy erőteljesebb ügynökséget létrehozni, vagy más munkamódszert választani. Én többször voltam annyi jelentős tevője az ügynökségek mentesítésének, és az EU majdnem összes ügynökségét meglátogattam, és ha nem nézünk a tükörbe, akkor nem ismerjük meg a működésüket, itt a kiválasztási módszereket kialakították, a digitalizációt megvalósították, és az összes eljárást végrehajtották, de amit eddig nem végzett el a bizottság, nem döntötte el, hogy valójában hány ügynökségre van szükség. Ezt lenne tulajdonképpen a mi mentesítési munkánknak is a része, illetve a mi szakbizottságunk dolga. Igen, ez további hozzászólást indikált. Just wanted to say that as Csak annyit szeretnék elmondani, hogy én nagyon szeretem a történet mesélést, de azért a kollégámat arra kérem, hogy 21. századi történeteket hozzon nekünk, mert az, hogy itt egy herceg kisasszonyt választ ki magának egy herceg, nem az. A herceg kisasszonyok ma már azt csinálnak, amit akarnak, és azt választanak ki, akit akarnak. Nem kell, hogy egy ö, anyagias, egy gazdag, vagy egy okos fiút mutassak be neki. Úgyhogy kérem szépen egy kicsit realistább történeteket hozzon nekünk. Hát igen, és azért ez a herceg és asszonyos történetek sem mindig működnek, ha mondjuk az Egyesült Királyságot nézzük. Tomás, röviden? Igen, értem, hogy ezt a mesét néhány nő nem érti meg. Légy óvatos, hát az vagyok. De hát ez, ez egy, ez egy, egy történelmi, tényeken alapuló történet. Itt a lényeg az volt, hogy valaki tükröt állít nem a herceg, a hercegnő voltak a lényeg. Itt a lényeg a tükör, melyet mások elé kell, hogy állítsunk. Ez a lényeg. Hát sajnálom, hogyha nem volt ez a mese egy nagyon bölcs mese, de hát így van ez néha. És még a 21. században is Megértem, hogy a 21. században már eh, nehezen érthetőek ezek a mesék, de számomra ebből a lényeg a tükör volt, a tükör, melyet az uniós intézmények elé kell állítanunk. Jó, akkor itt most a mesemondás lezárul. Négy nagyon rövid megjegyzésem lenne még az ünnökségek témájában sokkal jobban kellene odafigyelnünk a bizottság és az ügynökségek kapcsolatra. Milyen lehetőségei vannak a bizottságnak arra, hogy egyáltalán befolyásolja az ügynökségeket, hiszen az ügynökségeknél igazgató tanácsok vannak. Az elszó esetében az a történet azért alakult úgy, mert volt valami horizontális probléma. Tehát foglalkozunk el a bizottság és az ügynökségek közötti kapcsolattal. Az, amit Szolányok kolléga elmondott a koeficiensről, így van. Igen, nehéz. megvalósítani, érvényesíteni egy észszerű koeficienst a 27 tagállam esetében. Úgyhogy ezzel a problémával is foglalkoznunk kell és Eichhout kolléga kérdezett még a Frontexről, meg kell néznünk azt, hogy a kiépítés működjön, mert nem könnyű. 500-ról 1000-re feltornyozni a létszámot nem könnyű. Szükséges struktúrákat is létre kell hoznunk. Tomás hivatkozott erre ha csak egy ügynökségbe gyűrnánk át az összes ügynökséget, hát akkor az már egy második bizottság lenne, de azt megnézhetjük, hogy egyik másik ügynökség nem vonható-e össze az MFF kapcsán. Van valami, ami azért jóval keményebb dió. Ha van egy szakspecialistánk, teljesen mindegy, környezetvédelmi vagy banki szakértőről van szó, vagy vegyi anyag szakértőről, ha ez az ember elmegy, kiválik, és ha mondjuk tovább fizetjük, még két évig fizetjük őket, akkor kérhetjük azt, hogy ne ö, menjen el dolgozni máshová. De ha nem fizetjük meg őket, akkor senki sem fog már hozzánk jönni, senki sem fogunk tudni felvenni, hiszen azt nem kérhetjük tőlük, hogy pénz nélkül ne dolgozzanak. Eckhout kolléga meg kell beszélnünk, hogy hogyan tovább az ilyen helyzetekben. Mert vannak olyan esetek, amikor mondjuk két évig fizetünk még valakit, de ha nem, ez rendkívül bonyolult. Farkas kolléga esetében foglalkoztam ezzel. Ő specialista a területén, az nem lehet, hogy akkor most elmegy egy vegyi anyagügynökséghez, és teljesen más kérdésekkel foglalkozik, hiszen ő banki specialista, ezen a területen specialista máshoz nem ért. Tehát gondosan meg kell beszélnünk, hogy az ilyen helyzetekben, az átmeneten hogy nézzen ki. Ott vannak a szerződések, kettő év, öt év, ilyen pozíciókban észszerű, illetve hogyan észszerű az ilyen szerződéseket megkötni. Tehát vannak még olyan kérdések, amelyeket nem világosan válaszoltunk meg, a környezetvédelem, NGO-k, a Foodwatch, a Greenpeace, ezek nem kis vállalatok, nekik vannak érdekeik, ezeket akarják érvényesíteni. Úgyhogy ezekről mind beszélnünk kell, beszélnünk kell a pénzügyi kihatásaikról is. Nem szeretnénk az ECON és egyebek, egyéb szakbizottságok hatáskörét, munkáját átvenni, de azért ilyen kérdésekkel foglalkoznunk kell, és le kell vonnunk a következtetéseket. Utolsó megjegyzés egy percben. Az e, a számvevőszék és más ügynökségek, kedves Bász Eckhout, a közbeszerzések révén finanszírozzák a díjakat is. Az ügy, egy vállalat ugye díjakat kell, hogy fizessen, ez rendben van. A számvevőszéknél ők maguk nem dönthetnek, tehát ha valaki díjat fizet, az úgy rendben van, nekem azzal semmi gondom, és nem is látok problémát azzal, hogy itt történik valamilyen befolyásolás. Viszont ha van valamilyen közszolgálati feladat, akkor lehet. Tőlem díjat szednek, mondjuk egy gyógyszerészeti vállalat, és azt használják fel egy engedélyezési eljáráshoz, De nekem még az általánosabb döntéseket is befolyásolnom lehet, ezzel már nehézségeim vannak. Nagyon jó lenne, ha nagyon elkülönítve beszélnénk meg ezeket a kérdéseket, mégpedig intenzíven. És köszönöm szépen, most elérkeztünk a mesemondás végére. Fél háromkor folytatjuk nem mondtam el a határidőket az egyes ügynökségeknél, vagy jelentéseknél. Kérem szépen a kollégákat, hogy tartsák tiszteletben a határidőket. Én most nem fogom itt külön-külön felolvasni ezeket, nem akarom feltartani önöket. Köszönöm szépen. Az, a jelentéstevők akarnak még így a végén mondani valamit, vagy minden rendben van? Minden rendben van? Igen, minden rendben van. Köszönjük szépen. Köszönöm értékes munkáját. Köszönöm. 14.30-kor találkozunk.